Good morning, everyone. You have received the agenda of today's meeting. Jó napot kívánok! Mindenki megkapta a napi rendet. We have to approve the agenda. Okay, so you received the agenda of today. Szóval akkor mindenki megkapta a napi rendet. A elnök bejelentéseit majd a szavazás utánra fogjuk szavaz, ö, halasztani. A június 1 és 22-i ülések jegyzőkönyveit megkapták, és hogyha nem lesznek megjegyzések a mai ülés végéig, akkor azt elfogadottnak fogjuk tekinteni. és aztán majd később a szavazás után kitérünk az intézményközi tárgyalásokra is. És akkor most a 106-os cikkkel kapcsolatos kérdések jönnek. És Uh, a kifogások beterjesztőit kérem, hogy magyarázzák el a helyzetet. Fronte úr lesz az, aki ezt majd megteszi Bárclász helyett. Köszönöm szépen. Ahogyan ön is elmondta, Bart Stiles helyett vagyok itt, aki most a kontban ül éppen, és fel fogom olvasni, hogy uh, ő mit üzen. Ma délelőtt beszélünk erről a két kifogásról, a GMO-k és az oda tartozó küszöbök kérdéséről. Noha az EFSA pozitív véleményt adott, a tanácsban a tagállamok mégis azt mondják, hogy túl kevés a fenotípusokra vonatkozó információ, a toxikológiai adatok, a kockázati elemzések és a 90 napos krónikus toxicitást elemző adatok, illetve a biztonságra vonatkozó adatok is nem elégségesek, tehát több tagállam is kifogást emelt az EFSA véleménye ellen. A küszöbértékek tekintetében ugyanez a helyzet, és nincs meg a minősített többség sem. Vagyis mind a két esetben az állandó bizottság megszavazta az ellenőrzést. A szójával kapcsolatos EFSA jelentés nem elfogadható, mert a bizonytalanságokra nem ad választ, és a toxicitással kapcsolatos, illetve az immunrendszerre gyakorolt hatás és a reproduktív hatások hiányosságai miatt. A glikozátok, illetve a glufozinátok és más anyagok tekintetében küszöbértékek nem megfelelőek, ezért egyértelmű az, hogy a terményekben, illetve az élelmiszerekben is megtalálhatóak lesznek ezek a rákkertő anyagok. A glifozát rákkeltő hatásáról még mindig nincsenek minden kétséget kizáró tanulmányok. 2015-ben egyébként ezt az ENSZ is toxikusnak és rákkeltőnek ítélte, tehát ezzel kapcsolatban nagyon sok aggályunk van. A független tanulmányok is azt mondják, hogy a 2,4D az rossz hatása van az endokrin rendszerre, illetve a magzatok fejlődésére, a mikrofenol endokrin rendszert megzavaró hatásaival kapcsolatban nincsen megfelelő tanulmány, és ebben az esetben nincsenek küszöbértékek sem megállapítva európai szinten, de nagy valószínűséggel az emberek számára rákkeltő hatása van. A szója és az abban található növényvédő szerek maradványai miatt nem mondható ki teljes biztonsággal, hogy ezek biztonságosak az emberi fogyasztásra. Éppen ezért nekünk parlamenti képviselőként aggályokat kell emelnünk, és végül szeretném azt is elmondani, hogy az engedélyezési eljárás, ahogyan Juncker elnöki úr is beszélt erről, demokratikus módon kell megvalósuljon, ezért a komitológiai rendszer reformján kellene dolgoznunk, de azért azt kell mondanunk, hogy amíg nem lesz megbízhatóbb és demokratikusabb ez a rendszer, addig kérjük, hogy a bizottság az, ezeket az engedélyezési eljárásokat függeszte fel. Köszönöm szépen. Következő felszólaló, Mojlen asszony, de nincs itt. Helette Heisenkamp van itt. Please, madam. Uh, uh, um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Afronta úr már szinte mindent elmondott, szerintem fontos hangsúlyozni, hogy az említett szöveg nem felel meg az EU-s jogszabályoknak, és nem felel meg a szabályozás céljának sem, amely magas szintű védelmet hivatott biztosítani az emberi és az állati egészség szempontjából, valamint hivatott megvédeni a fogyasztók érdekeit is. A kifogás beterjesztésének legfőbb oka a glifozát, a glifozát nagy valószínűséggel rákkeltő hatással van az emberekre. 2015 márciusában a, az Egészségügyi Világszervezet rákos megbetegedésekkel foglalkozó szervezete ezt megállapította. Hogyha a szövegben foglaltaknak járunk el, akkor veszélyeztetjük az emberek egészségét, Egyébként a glifozát jövője is függőben van, mert az év végén lejár a rá vonatkozó engedély, és néhány tagállam már jelezte, hogy nem fogja megszavazni az engedély megújítását. A második fő kifogás az eljárással függ össze. Amióta hatályban lépett, az aktuális engedélyezési folyamat vagy eljárás, a bizottság az engedélyeket a tagállami minősített többség nélkül adta ki, ezáltal gyakorlatilag a kivételt normává emelve. Még az Európai Bizottság maga is sérelmezte ezt, a hiányzó demokrati- demokráciára hivatkozva. És mindig, amikor az Európai Parlament plenárisa vagy az ENVI szakbizottság kimondja és megállapítja, hogy az eljárás nem volt megfelelő, akkor le kellene vonni a tanulságot. Köszönöm szépen. Köszönjük, Évi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is aláírtam ezt a kifogást. Köszönöm az előttem szóló kollégáknak. Ők már beszámoltak arról, hogy, arról, hogy milyen okok, érvek támasztják alá ezt a kifogást. Egyre többször fordul elő az, hogy a bizottság végrehajtó intézkedései, a bizottság végrehajtó intézkedései ellen genetikai módosított termékek esetében kifogást kell emelnünk. Nos, a parlament és a tanács az élelmiszer felhasználású, genetikailag módosított termékekkel kapcsolatban mondja el a véleményet. Nos, kérdés az, hogy vajon a komitológiai szabályt meg lehet-e változtatni? Hogyha tudjuk, hogy a technikai bizottság a Plants Animal Food and Feed-ben történt módosító vajon megfeleltethető-e egyéb olyan technikai döntéseknek, amit mondjuk a gépjárművek motorjával kapcsolatban hoznak, anélkül, hogy itt egyéb háttérmunka lenne. Véleményem szerint felhatalmazás nélkül ezt a bizottság ezzel a, ilyen kérdésekben nem járhat el. Tehát a cél az, hogy ez az eljárás demokratikusabb legyen, így van ez a génmódosított termékek esetében is, mint ahogy látjuk, ez problémát jelent, ezért nem ettünk kifogást. Köszönöm szépen, Balasz úr, jönne, de ő nincs itt. Akkor az árnyék jelentéstevők. Elnézést, nem láttam. A kolléganő mondta, hogy ön nincs itt. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A szocialisták szocialista frakció nevében mondom el a véleményemet. Hát, nem túl pozitív az, ahová jutottunk. Hat frakció emelt kifogást, ez azt jelenti, hogy nagyon nagy az összhang, a konszenzus. Mi az európai embereket képviseljük, én Európa barát vagyok, amikor hazamegyek, akkor az emberek azt fogják nekem mondani, hogy az az Európa, ami mellett kiállsz, a gén módosított szója termelését támogatja. Főleg ez akkor problematikus, amikor a glifozát is engedélyezve lett ezáltal. Ugye ma, manapság a glifozátról tudjuk azt, hogy nagyon súlyos betegségeket okozhat. A tagállamok közötti vita ebben a kérdésben nagyon aktív. Tehát nagyon sok környezetvédelmi kérdést vet fel ez a kérdés, de úgy tűnik, hogy mégsem történik semmi, senkit nem zavar, a bizottság megy előre az előre eldöntött úton, folytatja a döntéseket. Kérem szépen, nem csak az eljárást kell megváltoztatni, hanem tegyük fel a kérdést, hogy a mandátum a ciklus kezdete óta hányszor mondtuk el a bizottságnak az, hogy ez így nem mehet, el, nem mehet tovább? Jó lenne, hogyha végre a demokrácia szabály lennének érvényesek, ezután pedig egyértelmű, hogy ezeket a termékeket be kell egyszer s mindenkorra tiltani, hiszen ezek veszélyesek a, az egészségre, és nem szeretném, hogyha a gyerekeim és az unokáim majd szememre állnák, hogy miért szavaztam én ezt meg. Jó lenne, hogyha mindenki tudatában lenne annak, hogy milyen hatalmas felelősségünk van ezen témában. Uh, Köszönöm szépen. Akkor most az árnyék jelentéstevők. Fjellner úr helyett Kizike úr beszél. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, Christopher Fjellner nem tud ma itt lenni, és arra kért, hogy osszak meg néhány általános megjegyzést a két kifogással kapcsolatosan, amelyek a gémódosított szójára vonatkoznak. Az EFSA megadta a zöld jelzést két, két génmódosított szójafélének tudományos elemzései révén. Ez az egész nem két GMO szójáról szól. Az EFSA megállapította, hogy ezek a szójabab félék ugyanolyan biztonságosak, mint a hasonló génmódosított szójabab félék. Azóta 20 kifogás érkezett be a döntéssel kapcsolatosan. Az Európai Bizottság nem lépett túl a mandátumán döntésével. Nekünk mi a parlamentben pedig megállapodtunk egy olyan szabályozásban, amelyet betart a bizottság. A szabályozás szerint az EFSA-nak egy tudományos vizsgálatot kell készíteni, ez elkészült, és hogyha az EFSA arra jut, hogy a génmódosított termék biztonságos, akkor nekünk hitelt kell adnunk ennek a tudományos tanácsadásnak. Nincs értelme minden GMO terméket ellehetetleníteni a hátsajtunk keresztül, az ilyen rutinszerű kifogás emelések révén, úgyhogy szerintem a két kifogás ellen kellene szavaznunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Görling asszony. Köszönöm szépen. Ismét csak a szakbizottságban egy végrehajtási aktussal kapcsolatos kifogásról beszélünk. Mint hallhattuk, ennek a dokumentumnak nincs jogi státusa. Úgy tűnik, hogy megint a kompetencián kívül cselekszik az Európai Bizottság. A helyzet az, hogy a végrehajtási aktusok ellen ugyan lázadozhatunk, de nem igazán tudunk tenni ellenük semmit. Az itteni ö, kifogásokkal azt hiszem, nem tudjuk megállítani a végrehajtási aktust, és szerintem azért egyébként sem olyan egyszerű szembe menni egy tudományos elemzéssel, főképp akkor, hogyha súlya van az ember szavazatának, de ebben az esetben nincs. Úgy gondolom, hogy a meglévő szabályozás biztosítja azt, hogy bármely génmódosított termék az Európai Unióban, amely forgalomba kerül, ugyanolyan biztonságos legyen, mint a nem génmódosított termékek. Megszületett a döntés arról, hogy nem kultiválunk génmódosított termékeket, ez rendben van, de mi itt most nem teszünk mást, mint egy olyan génmódosított termék importját blokkoljuk, amely biztonságosnak bizonyult és bizonyos tagállamok használni, vagy hasznosítani szeretnék ezt a terméket állatok takarmányozásához. Júliusban egy hasonló kérdésben is volt egy eszmecsere, akkor a kifogás beterjesztői nem jelezték ellenvetésüket. A parlament nem ragadta meg a lehetőséget, hogy azt mondja a tagállamoknak, hogy ők maguk válasszák, döntsenek arról, hogy takarmányozás céljából GMO termékeket importálnak-e, avagy sem. Ez egy nagyon nehéz döntés lenne egyébként is, hiszen nincs elég takarmányunk az Európai Unióban. Vannak olyan tagállamok, amelyek a takarmányok 70%-át importból fedezik, és sohasem fogunk egyébként sem teljes mértékben függetlenedni az importoktól ezen a területen, részben azért, mert kampányok zajlottak a növényvédőszerek ellen, a peszticidek ellen, aztán meg kell említeni a glifozát elleni kampányt is, ezek mind-mind csökkentik a te, ezek a lépések a termény mennyiségét. Ideológiai dogmatizmust látunk, végeredményben a hagyományos földművelésnek nincs itt jövője, jövője hogyha ezen az úton haladunk tovább. Egyesek semmibe veszik a tudományos konszenzust, Érdekes, hogy azokat, a, akik a széghajlatváltozással kapcsolatos tudományos konszenzus semmibe veszik, elítéljük, de a gmo kapcsán épp az ellenkezőjét tesszük. Senki sem mondja, hogy adott tagállamba importálni kell a GMO-kat, senki sem mondja, hogy fogyasztani kell ilyen termékeket. Egyszerűen arról van szó, hogy aki ezt kívánja tenni, az megteheti. A kifogásnak semmilyen tudományos alapja nincsen, és a glifozát elleni ö, véleményükre alapozni ezt a kifogást, Hát a glifozátot is újra kell engedélyeztetni, a glifozát esetében ez hamarosan bekövetkezik, a glifozát is a hagyományos eljárások alá esik. Úgyhogy szerintem ezt egyetemen el kell utasítani, tudom, hogy sajnálatos módon az emész nem fogja elutasítani, de hát várom azt a napot, amikor az emberek végre felelősséget kell, hogy vállaljanak a szavazataikért, mert súlya van a szavazatoknak, és akkor majd egy kicsit robusztusabb tudományos bizonyítékokat is fel kell vonultatni a döntésük megindoklására. Köszönöm. Köszönöm, bizottság. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, köszönöm szépen a megjegyzéseket, és azt, hogy a bizottságnak lehetőséget adnak arra, hogy ezt a két javaslatot kommentálja. Először is elnézést kérek a kollégámtól, aki nem tudott eljönni ma, ő az illetékes ebben a témában, de ma én helyettesítem. Itt most a szója bab élelmiszeripari, illetve takarmány felhasználásával kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban Görling asszony nagyon helyesen fogalmazott, és az Európai Bizottság a GMO-ra vonatkozó jogszabályok minden lépését betartotta. Egy nagyon is átfogó a kockázatkezelési, illetve egy kockázatfelmérést végeztünk, és mind a kettő pozitív végkifejlettű lett, vagyis ezeket a termékeket biztonságosan lehet mind emberi fogyasztásra, mind állami, állati takarmányzásra használni. Nem voltak megjegyzések a tagállamok részéről sem az EFSA pozitív engedélyeivel kapcsolatban, és egyébként a közvélemény is kommentálta, de nem jöttek új információk a szójababbal kapcsolatban. Ezeknek az alapján az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy engedélyezzék a általános élelmiszeripari jogszabályok értelmében. Ahogyan már két parlamenti képviselőnek is elmondtam, 2017-ben erről már szavaztunk, minősített többséggel, és az a helyzet, hogy nem a biztonság jelenti a problémát. A komitológiai eljárás és a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban 2017. szeptemberében a bizottság szintén megjelentette a szükséges információkat, közzétettük, és ezzel kapcsolatban sem jött negatív vélemény. az, hogy engedélyezzük-e harmadik országban a GMO alkalmazását, az sajnos nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem harmadik ország hatáskörébe. Viszont az importtermékekkel kapcsolatban az európai biztonsági szabályok kell, hogy irányadóak maradjanak, illetve a nemzetközi uh, élelmiszerbiztonsági standardok. Az Európai Unió mindig is aktív szerepet töltött be a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében itt a 2030-as ENSZ célokra gondolok, tehát mind a partnerországokban, mind az Európai Unióban megvalósul ez. A glifozát és más növényvédelmi szerek, amelyekre toleránsak a GMO tartalmazó a szójababok. Nos, hát ezeknek a maximális reziduális érték küszöböknek meg kell feleljenek. Hasonlóképpen nem a GMO-ra vonatkozó jogszabályok kell ezt a területet szabályozzák, ahogyan Görling asszony is erre rámutatott, és az európai illetékes ügynökségek, az ECA és az EFSA máshogy értékelték ezt. A szójababok termetezése és mindkét anyag közös alkalmazása ellenére az EFSA úgy találta, hogy megfelelő volt a vizsgálat. Az, hogy felfüggesszük az egész eljárást, ezzel kapcsolatban arra tudok most emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság már egy javaslattal állt elő a tagállamok felé, hogy a GMO tartalmú szójababok importját korlátozhatják. De ez nem történt meg. Tehát ezzel a javaslattal kapcsolatban folynak a tárgyalások a tanácson belül. Evi asszony kérdésére azt tudom válaszolni, hogy a bizottság egy módosítási javaslattal is előállt a komitológiai eljárással kapcsolatban, hogy a tagállamok nagyobb felelősséget kapjanak, és a parlament, illetve a tanács most ezt a javaslatot éppen vitatja. De amíg a jogalkotási folyamat folyamatban van, a meglévő eljárásokat kell tiszteletben tartanunk. Úgyhogy végül is szeretném azt hangsúlyozni, hogy a bizottságnak nincsen arra megfelelő indoka, hogy visszavonja a két GMO tartalmú szója bab alkalmazását, illetve engedélyezését az EFSA ügynökség engedélye miatt. A bizottság mindent az saját jogkörén belül jár el, mindenféle értelemben. Igaziból a kérdés az az, hogy az implement, ratifikált jogi aktus megfelel-e a mi hatáskörünknek. Nos, hát nekünk nem kell ezt most indokolnunk az érvényes jogszabályok alapján, a parlamenti kifogás ellenére sem. Ugyanakkor a magyarázatok azt hiszem, hogy kimerítően elemzik a helyzetet, amelyet felvetettek a parlamenti képviselők. Köszönöm szépen! Ez volt az első kifogás eljárás, amelyről majd fogunk szavazni is ma, és jön a következő kifogás az akrilamiddal kapcsolatban. Itt Köztinger asszony a jelentéstevő, de nincs itt. Karász úr van itt helyette. Frau Vorsitzende, meine Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köztinger asszony ma nem tud itt lenni, elnézést kérem miatt, és megkért engem, hogy röviden szólaljak fel a témáról. Ma az Európai Bizottság jogalkotási javaslatával szembeni kifogásról beszélünk, amely javaslat az élelmiszerekben előforduló akrilamid mennyiségre vonatkozik. Azt hiszem mindannyian egyetértünk, legalábbis remélem, hogy egyetértünk abban, hogy mindaz, ami rákkeltő, és van bizonyíték arra, hogy az akrilamid rákkeltő lehet, és rákkeltő. Mindezen anyagok esetében tehát szerintem helyén való, hogy az Európai Bizottság szavatolja a polgárok védelmét, és csökkentse a veszélyeket. E kifogás esetén nem arról van szó, hogy akarunk-e megfelelő védelmet vagy nem, hanem teljesen egyértelműen védelemre van szükség, védelmet kell biztosítanunk. A kifogás azért, fog, azért fogalmazódott meg, mert a szabályozás, a rendelet alkalmazása kapcsán bizonytalanság alakult ki, nem világos, hogy milyen konzekvenciákkal járnak az ellenőrzések, és aránytalanul magas lépéseket állapítottak meg, amelyek a gasztronómia túl bürokratizálását eredményezik. Sok a bizottságban folytatott eszmecsere arra mutat rá, hogy az Európai Bizottság maga is úgy véli, hogy iránymutatásokat kell kidolgozni, és tisztázni kell hogy a kis és középvállalatokat mennyiben és hogyan érinti a szabályozás, illetve hogy mi alól mentesülnek. Szerintem sürgősen meg kell vitatni az iránymutatásokat és azok kihatásait, mert ha nem így teszünk, akkor bizonytalanság alakul ki, és adott esetben az Európai Unió arculata, renoméja is sérül. Még egyszer mondom, a rendelet szerint például bizonyos anyagokba be kell áztatni a krumplit a sült krumpli elkészítése előtt, vannak egyéb intézkedések is a gasztronómiára vonatkozóan. Ausztriában, a gasztronómiában képzett szakácsok dolgoznak, olyan emberek, akik felelősséget viselnek, ennek megfelelő képzésben részesülnek, és van egy nagyon szigorú élelmiszerügyi felügyeletünk is. Éppen ezért nyújtottuk be ezt a szöveget. Fontosnak tartjuk ugyanis tiszteletben tartani a vállalkozók saját felelősségvállalását, fontosnak tartjuk, hogy végrehajtható legyen a szabályozás, és úgy gondoljuk nem szabad túl, túl terhelni a KKV-kat a gasztronómiában, és a KKV-k számára kivételt kell biztosítani. Még egyszer szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság 2013-ban határértékeket határozott meg, ezeket már betartják, és ezek már javulást eredményeztek. Egyelőre azonban még nincs kielégítő információs tájékoztató kampány, ez hiányzik még. Nem arról van itt szó, hogy valamit ne tegyünk meg, hanem arról, hogy még egyszer vitassuk meg, hogy nem lehetne-e egyszerűsítést elérni a kkv számára, kivételeket megfogalmazni a számukra, jogbiztonságot teremteni, és az Európai Bizottságnak megadni a lehetőséget arra, hogy a gasztronómiai, gasztronómiában működő KKV-k aggájait eloszlassa, mielőtt megvennénk ezt a zsákba macskát. Van még lehetőség arra, hogy időt nyerjünk, ezért a KKV-k érdekében és az alkalmazható szabályozás létre érdekében szeretném kérni, hogy támogassák a kollégák Elizabeth Köztinger kezdeményezését, és köszönöm, hogy a frakcióm támogatja ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Miller asszony. Frau vielen herzlichen Dank. Vor der Sommerpause ging bei uns in Deutschland. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nálunk Németországban a nyári szünet előtt a média sokat cikkezett arról, hogy az Európai Unió most már a sült krumplit is szabályozza. Néhány felzaklatott polgár keresett meg engem e-mailben, telefonon, és szerintem más kollégák is hasonlót tapasztaltak. Hogyha megnézzük az akrilamiddal kapcsolatos szabályozást, akkor megértem, hogy vannak aggályok ezen a téren. Tényleg hagyományos termékeket, a hagyományos termékeket jelzéssel kell tudni ellátni. Nem szabad újabb szabályokat, terheket róni a kis és középvállalkozásokra a gasztronómiában. Az elmúlt hetekben rengeteg egyeztetést folytattam a témában, főként az érintett vállalkozások képviselőivel is. Bennem a következő kép alakult ki a nyilvános konzultáció révén eszközölt jobbításokat követően jobb fogyasztóvédelem valósul majd meg, anélkül, hogy a vállalkozásoknak változtatniuk kellene termékeiken, és anélkül, hogy túlzott bürokratikus terheknek kelljen megfelelniük. A különböző érdekcsoportok támogatása az EB javaslata számára nagyon széles körű Németországban, ezért én úgy döntöttem, hogy elutasítom ezt a kifogást, de nem fogom réka alá azt, hogy továbbra is sokat gondolkodom ezen az ügyön, mert a nyilvánosság támogatása hiányzik. El kell gondolkodnunk azon, hogy a kommunikációban milyen hibákat követünk el. Hiszen elvileg le kellett volna vonnunk a tanulságot az izzókról és az uborkák görbületéről szóló viták kapcsán, de teljesen világos, hogy ezt nem tettük meg. A cél teljesen világosan az kell, hogy legyen, hogy a fogyasztóvédelmet növeljük, miközben nem rovunk nagyobb terheket a vállalkozásokra. Ezt kell elérni. Um, well, yes, Taylor, igen, köszönöm szépen. Görling asszony helyettesét végighallgattam, és hadd mondjam el neki, nem az osztrák szakácsok tehetségé, tehetsége miatt aggódunk, arról van itt szó, hogy a nem helyesen termelt élelmiszernek milyen hatása, káros hatása lehet. Én nem szeretném, hogyha elhalasztanánk a szavazást ebben a témában, nincs erre szükség. A kifogás ellen fogunk szavazni, elmondom miért. 2015-ben az EFSA elfogadott egy szakvéleményt, amely megerősítette a korábbi elemzéseket, értékeléseket, mi szerint elképzelhető, hogy az akrilamid az összes korcsoportban emelheti a rák kialakulásának veszélyét, tehát karcinogén anyagról van szó, és EFSA ezt megerősítette. Az Európai bizottság fellépett ez ügyben. Júliusban a tagállamok megszavaztak egy rendeletre vonatkozó javaslatot, miszerint az élelmiszergyártóknak csökkenteni kell az akrilamid arányát a termékekben az éttermek, a pékek, a gyors élelmiszerláncoknak mind el kell végeznie tehát ezeket a változtatásokat, azokra, amit szinte csökkenteni kell, meg kell felelni a határértékeknek, amit a jogszabály előír. Ezek a küszöbértékek elég mérsékelten ambiciózusak, de jelenlegi élelmiszerek 85-90%-a már most megfelel ezeknek a értékeknek, és ezek nem is kötelező érvényűek. És úgy vélem, hogy nincs igaza a Köztinger asszonynak, szerintem egyáltalán nem az lesz a hatás, amit ő elvárt. Természetesen tudjuk, hogy milyen hatással lesz mindez az élelmiszer előállítókra, vajon mekkora terhet ró ez majd rájuk. A kis élelmiszerboltok a kis élelmiszerboltok számára is teljesíteni kell a feltételeket. Örülünk annak, hogy ezután kötelező érvényűek lesznek majd a határért, kötelező érvényűek lesznek majd ezek a szabályok, de örülünk annak, hogy a bizottság radarján rajta van az akrilamid kérdés. Természetesen az a legfontosabb, hogy az akrilamid alányát csökkentsük az élelmiszer az élelmiszerekben, és örülök bárkinek, aki velünk egy véleménye van. Sárde Mozel asszony következik. Köszönöm szépen! A szocialisták nevében hadd mondjam el azt, hogy támogatjuk a bizottsági javaslatot, éppen ezért a kifogás ellen fogunk szavazni. Ugye ennek több oka is van. Először is szeretnénk azt elérni, hogy megvédjük az európai fogyasztók egészségét. 2015-ben az EFSA megerősítette, hogy az akrilamid szintje az élelmiszerekben túlságosan magas, erre kell valamilyen módon reagálnunk. A néppárt azt mondja, hogy ez a KKV-k számára ez nehezen teljesíthető, számukra ez bürokratikus terheket jelent, túlságosan időigényes, túlságosan bonyolult, részletes ez a jogszabály, de ez valójában szerintem nem így van. Nagyon sok e-mailt kaptam a különböző érintett felektől ebben a témában, az ipar különböző ágaiból. Nem szeretem az ilyesmit idézni, de a Food Drink Europe azt vélekedi, az európai bizottság javaslatáról, hogy ez egy nagyon fair, arányos, illetve egy gyakorlatias javaslat, és képes arra ez a javaslat, hogy az aklemit problémával megküzdjünk. A Pékek Egyesületeig is ezt mondták, hogy tudják támogatni a bizottsági javaslatot. Hogy a bizottságot kritizálni akarjuk valamiért, akkor azért kell kritizálni őket, hogy nem lépnek fel egy kicsit hevesebben az akrilamid ellen. Tehát az SND támogatja a bizottsági javaslatot, nemmel fogunk szavazni a néppárti kifogásra. Úgy véljük, hogy a bizottság részéről ez egy védhető javaslat, és az ipar is el tudja fogadni. Köszönöm. Jó. Sokan szeretnének még hozzászólni biztos voltam benne, hogy így lesz majd, és ezután lesz még egy kifogás, és gondolom ott is szenvedés vita fog kialakulni, és a szavazás előtt kell ezt a vitát lefolytatni, hiszen nyilván úgy nem lehet szavazni, hogy nem, nem vitattuk meg ezeket. Úgyhogy, ha valaki szeretne hozzászólni, ezt tegye meg, de kérem csak akkor, hogyha olyat mond, ami eddig még nem hangzott el. Líze úr a következő. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, ami az akrilamidot illeti, ez az anyag gondot jelent az emberi egészség szempontjából, főként a fiatalok viszonylag magas mennyiséget fogyasztanak belőle. Orvosként foglalkoztam ezzel a kérdéssel, szakértőkkel is konzultáltam, és hát politikailag azt mondanám, hogy az akrilamid okozta veszély ma Európában jóval magasabb jóval nagyobb, mint a glifozát vagy más hasonló anyagok esetében. Ha abból indulunk ki, hogy mekkora vita alakult ki ezen anyagok kapcsán, akkor hát ezt, ezt komolyan kell venni. Németországban a Bild nevű lap, Ausztriában a Kronen Zeitung nevű kiadványnak tájékoztatnia kellene objektíven ezekről az ügyekről, mert sajnálatos módon a legtöbb akrilamid, amit elfogyasztunk, az saját magunk által elkészített élelmiszerekben, ételekben található. Hogyha például valaki túl süti a pirítóst, vagy túl sokáig süti a fritőzben a sült krumplit, akkor keletkezik a legnagyobb mennyiségű akrilamid, Úgyhogy ezt itt az Európai Unióban leginkább a tájékoztatás révén lehetne megoldani. Én a magam részéről jónak tartom, hogy az Európai Bizottság nem határozott meg felső határértékeket, és egy gyakorlati megközelítést próbált alkalmazni. Alapvetően ez szerintem jó irány, de egy nehéz helyzetben vagyunk, mégpedig azért is, mert az Európai Bizottság javaslata nem teljesen, fogalmaz, nem teljesen világosan fogalmaz, különböző értelmezési lehetőségeknek ad helyet, és az érdekképviseletek, a különböző éttermek érdekképviseletei például szintén azt mondják, hogy ez egy jó megközelítést, azért tisztázni kell a szöveget itt-ott. Elvileg január 1 lépne életbe, a, vagy hatályba a szöveg, és még nincsenek iránymutatásaink. Úgyhogy szerintem kíséreljük meg mielőbb megfogalmazni ezeket a hiányzó iránymutatásokat. Viszont ott már Keresz jól, írt, jól írta körül az eljárást, hogyha ezt most ma elfogadjuk, akkor az Európai Bizottságra már nem tudunk nyomást gyakorolni, hogy tisztázza a szöveget, ezért az Európai Bizottságot arra kérném, hogy mielőbb cselekedjen, és ne csak a főigazgatóság szintjén, hanem az egész biztosi kollégium döntésével tegyék világosá, hogy az iránymutatás készülőben van, és nem egy héttel január 1 előtt készülnek el, hanem korábban. Az érintettek tehát elsősorban azt kérik, hogy a kettes és a hármas cikk kapcsán tisztázzák, hogy a kettes és a hármas függelék második része csak a nagy étteremláncokra érvényes, és hogy az úgynevezett color guide-ok, -ok, amelyek a kettes függelék A részében szerepelnek, ezek egy ajánlást jelentenek, és nem kötelező jellegűek. Szerintem így akarták a szöveget értelmezni, vagy ez lett volna a szöveg értelme, ez lett volna a szándék, de ez nem teljesen világos a szövegből, ezért jó lenne, hogyha az Európai Bizottság tisztázna ezt az ügyet. Ez lenne esetleg egy járható út. Tehát ma támogatjuk a kifogást, és később megállapodunk, hogy az egészet támogatjuk, hogyha az Európai Bizottság tisztázza ezeket a nyitott kérdéseket. Mivel szeretnénk, hogy az Európai Bizottság ezt megtegye, és az Európai Bizottságon belül szavazni is kell erről, a halasztás mellett szállnánk síkra, de azt is kérnénk a kollégáktól, hogy a néppártnak ma van egy római ülése, egy kihelyezett ülése, a szavazás alkalmával ezért nem leszünk teljes létszámban jelen. Szerintem a kollegialitás jegyében érdemes lenne ezt a szavazást elhalasztani, a következő szakbizottsági ülésen is szavazhatunk erről. Köszönöm szépen. Szeretném a kollégákat megkérni, hogy tömören fogalmazzanak, ne sorolják fel újra az összes érvet. És hát még a szavazás előtt más ügyekkel is foglalkoznunk kell. Görling asszony, ön a következő. Köszönöm szépen, és komolyan is veszem, ami elhangzott, röviden. Tehát nem fogjuk támogatni ezt a kifogást. Korábban elmondtam már, hogy konszenzus alakult ki tudományos szinten, ez nagyon fontos, úgyhogy nem is kell foglalkoznunk ezzel. Fair és arányos megoldásokra van szükség, a KKV-kra gyakorolt negatív hatásokat is figyelembe kell venni mi ezt megvizsgáltuk, és megnéztük azt is, hogy a bizottságnak milyen kötelezettségei vannak a KKV-k felé, és látjuk azt is, hogy milyen rossz hatással lenne a KKV-kre, ezért nem fogjuk támogatni ezt. Köszönöm, Pedicini úr. Köszönöm szépen. És szeretnék először emlékeztetni főként a néppárti képviselőket arra, hogy alapvetően ugye itt a fiatalokról és a gyermekekről van szó, akik a legkevésbé rendelkeznek az immunológiai védelemmel, amire erre szükség van. Mm, megpróbáltuk megint elhalasztani ezt, ne felejtsük el azt sem, hogy 2005 óta már a WHO kimondta, hogy az akrilamid az emberi egészségre negatív hatással lehet, és 2015-ben az EFSA is kimondta már azt, hogy minden korcsoportban rákeltő hatást tapasztaltak az akrilamid tekintetében. Ugye itt nincsenek kötelező küszöbértékek, a kisebb méretű kereskedelmi egységeknél ugye megint más küszöbértékeket alkalmaz, úgyhogy nem is lehet érteni, hogy mi, a mi, mik lennének a mi problémáink, mondja az Európai Bizottság, de hát számunkra ez csak a kezdet-kezdetét jelenti az emberi egészség védelmével kapcsolatban. Köszönöm. Konecsnó asszony, köszönöm. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy a frakcióm nevében elmondjam a véleményünket, és természetesen nem fogjuk ezt megszavazni, és kérjük azt is, hogy ne halasszuk el ezt a szavazást, mert Líze urat meghallgatva kiderült számunkra az, hogy a bizottság előkészítette ezt a témát, és megint csak felhasználható lenne ellenünk ez az érv, hogy már megint nem tettünk semmit. Az EFSA két évvel ezelőtt adta ki a véleményét, az akrilamid rákkeltő anyag, és gyakorlatilag a tagállami összes szakértő is egyetértett ezzel. Éppen ezért én nem látom, hogy miért kell már megint elhalasztani az életbelépési határidőt, a bizottság kiadta az iránymutatásokat, Hogyha megint elhalasztjuk, akkor gyakorlatilag jogbizonytalanság lesz. A GUE és az összes képviselője mindig is a fogyasztók mellett állt, és ezt ki is mondtuk, a tagállamokban is fontosnak találjuk ezt számunkra, ez egy prioritás, tehát nem szabad tovább hezitálnunk. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony. Ja, herzlichen Dank. Ich die Aussagen... Köszönöm szépen. Szerintem világosan fogalmaztak a kollégák. A többség itt a teremben úgy gondolja, hogy az akrilamid veszélyes az egészségre, és ezért vehemensen támogatni kell az új rendelkezéseket. Belpolitikai okokból egy olyan kolléganő, aki nem sokára elhagyja az EP-t, és az osztrák nemzetgyűlés tagja lesz, egészen mondva csinált ürügyekkel próbál itt egy ügyből ügyet csinálni. Láthatjuk, hogy van itt megoldás, az iránymutatások megfogalmazása, a könnyítés, a könnyítés a KKV-knak, ezek egyébként is olyan lépések, amelyek jönnek, és amelyeket nem kell szerintem külön támogatni, el kell utasítani a kifogást és Köztinger asszony javaslatás, javaslatát. Köszönöm. Bizottság következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már elmondtam korábban, hogy az EFSA ugye egy átfogó um, kockázatvizsgálatot végzett 2015-ben, és ennek alapján aggályosnak mondható az akrilamid alkalmazása. Valóban 2002-ben kezdődött ez a folyamat, akkor találták meg ezt az anyagot az élelmiszerekben, és azóta nagyon sok minden történt a bizottsági ajánlások alapján is. És természetesen az élelmiszeriparban dolgozó vállalkozások is nagyon sok mindent tettek már annak érdekében, hogy csökkentsék ezeket a hatásokat, és önkéntes módon az akrilamid szinteket csökkentsék az élelmiszerekben. A csökkentési intézkedések, amelyek mostanáig önkéntesek voltak, különböző módon kerülnek megvalósításra az élelmiszeripari vállalatok között, úgyhogy ezek az önkéntes intézkedések nem vezettek az emberi egészség védelmének megfelelő szintjéhez. Az EFSA 2015-ben véleményében azt is kimondja, hogy az akrilamid szintek nem feltétlenül csökkentek az élelmiszerekben az elmúlt évek során. Éppen ezért élelmiszeripari, illetve közegészségügyi szempontból fontos kérdés az, hogy csökkentsük az akrilamid szintet az élelmiszerekben, kötelezővé téve a csökkentésre vonatkozó intézkedéseket. Ugyanakkor ezt kötelezővé téve különösen oda kell figyelni arra, hogy meg is valósuljanak ezek az intézkedések, és mindezt arányosan lehessen megvalósítani az élelmiszeripari vállalkozások méretével kapcsolatban. Például a kis és mikro vállalkozások, a krumplisütő, bódék esetében is oda kell erre figyelni, de ezek jelenleg mindenféle mintavételi, illetve elemzési kötelezettség alól kiesnek. Vagyis őrájuk ezek az intézkedések nem vonatkoznak, és nem jelent további bürokráciát a KKV-kra ez az intézkedés. A rendelettervezet az elmúlt másfél évben nagyon nagy konzultációkat is megélt, különböző a szakmai szervezetek bevonásával, élelmiszer, ipari cégek, kis- és középvállalkozások, étteremláncok, és így tovább. A rendelet tervezetet a jobb jogalkotás értelmében is átvizsgáltuk, valóban sok minden történt, és be is vezettünk változásokat a rendelet tervezetbe. Ez július 19-én történt meg, annak érdekében, hogy ez ilyen jellegű aggályokat eloszlassuk. Ahogyan rámutattak Líze úr is többek között, azért vannak még fennmaradó kérdések. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a bizottság hogyha elfogadja, közé teszi ezt a rendeletet, 20 nappal később életbe lép, ugyanakkor csak négy hónappal a rendelet megjelentetése után lehet elvárni a teljes megvalósítást, vagyis következő év tavaszára gondolunk. Nem 2018. január 1-ével valósul mindez meg. Ami a rendelet életbelépését illeti, ettől azt várjuk, hogy világos útmutatást adjon arra vonatkozóan, hogy milyen fajta vállalkozásoknak milyen intézkedéseket kell betartania. És ez összhangban áll a kettes cégben foglalt jogi megfontolásokkal, és ez az, amit július 19-én kimondtunk, és a bizottság vonatkozó jelentésében is szerepel. Tehát azt tudom elmondani, hogy ennek alapján világossá válik majd az, hogy milyen vállalkozásoknak milyen típusú intézkedéseket, feltételeket kell majd betartania. a színkódok tekintetében mindenki elismeri azt, hogy ez egy nagyon egyszerű és jól működő rendszer, annak érdekében, hogy ki lehessen mutatni, hogy a küszöbértékek alatti akrilamid szintről beszélünk-e. Világossá kell tennünk azt is, például a vendéglátóipar számára, hogy ha a vendégek a reggelinél túl sokáig sütik a pirítós kenyerüket, és túl sötét lesz, akkor arról azért mégsem a hotel tulajdonos tehet. Tehát világos, hogy ezek a színkódok azért fontosak, mert ez egyfajta iránymutatást ad a fogyasztóknak, de természetesen, ha ők nem tartják be a az ajánlásokat, javaslatokat, akkor nem tehető felelőssé ezért a vendéglátó. Az élelmiszeripari láncok számára világossá kell tenni azt, hogy a vizsgálatok és a mintavétel központi szinten is megvalósulhat, hiszen standard eljárások alapján készítik elő az élelmiszereiket, ami azt is jelenti, hogy nem külön-külön helyszíneken az egész Európai Unió területén kell ezeket a vizsgálatokat megejteni. Tehát ez is egyértelmű, hogy a mintavételt szintén arányos módon képzeljük el. A bizottság úgy gondolja, hogy a szubszidiaritás elvét és az arányosságot kell iránymutatónak tekinteni ebben a kérdésben is. Nem beszéltem még más kérdésekről, de most erre nem is térnék ki. Köszönöm szépen. Jó, most e- eldöntjük, hogy erről szavazunk-e vagy nem. Tehát itt vannak a kifogások. A következő téma az endokrin károsító hatásokra vonatkozik, és itt a kifogás emelőinek adom meg a szót. Természetesen mindenkinek az az érdeke, hogy minél rövidebben beszéljen, hiszen tudjuk azt, hogy összefogottan röviden is elő lehet ezt adni. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Chair. I will do my best. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálkozom, próbálkozom, hogy ezt betartsam. Az a növény, a növényvédőszerekre vonatkozó bizottsági javaslat ellen emel egy kifogást, amelyben az endokrin disruptor tulajdonságokról van szó. Nem alapjaiban véve rossz ez a bizottsági javaslat, hanem vannak rossz részei, és jogi szempontból nem áll meg a lábán. Egyértelmű, hogy túllépett a hatáskörén a bizottság egy új derogáció bemutatása bevezetésével a nem célzottan öm, a nem célzottan a listán szereplő termékekkel kapcsolatban. Az aktív anyag csak akkor engedélyezhető, hogyha nincs benne olyan endokrin disruptor anyag, amely káros hatással lehet különböző, különböző termékekre. Nos, Létezik egy úgynevezett kataf kritérium, ez azt jelenti, hogy ha nem elhanyagolható ez az endokrin disruptor jelleg, akkor ez elérhet a bizottság. Ez egyfajta jogi kiskapu, ez azt jelenti, hogy ennek az rendeletnek egy nagyon fontos részét változtatja meg, ez azt jelenti, hogy egyértelműen túllép a hatáskörén a bizottság, erre nincs jogosultság, erre mindenképpen reagálnunk kell. Az endokrin disruptorok esetében van egy tudományos feltételrendszer, tudományos megfogalmazás, ez nagyon fontos, ebből kell kiindulni, hogyha a kritériumokat nem fogadják el, akkor mindenképpen tenni kell valamit. Nem jelenti ez azt, a bizottság nem jelenti azt, hogy ezt a parlamentnek el kéne fogadnia. Nos, valójában a bizottságnak kellett volna már 2013. decemberében bemutatni a tudományos kritériumokat. A bizottság bizottságot el is ítélte az Európai Bíróság azért, hogy nem tette meg kötelességét, és nem végezte a munkáját. Tehát az Európai Parlament semmilyen késlekedést nem okozott, sőt, többször is felkértük a bizottságot, hogy lépjenek. A bizottság bemutatta ezeket a kritériumokat, ezek nem felelnek meg annak a mandátumnak, amit a bizottság kapott az európai polgárok egészségéről, illetve a környezetről van szó. Arról van szó, hogy a veszélyes anyagokkal szemben megvédjük a polgárokat. Ez rendkívül fontos. Az európaiak megérdemlik, hogy megfelelően bánjanak velük. Ez gyakorlatilag zsarolás. Nem lehet ilyen módon eljárni, nem engedhetjük meg, hogy olyan kritériumokat engedjünk át a szűrőn, amik tudományos szempontból nem, állják meg, nem állnak meg a lábukon, csupán azért, mert késlekedett a bizottság. Nem lehet olyan derogációt adni, nem lehet egy derogációt adni, de én nem azt kérem, hogy a bizottság mindent írjon újra, én csak azt kérem a bizottságtól, hogy a jogtalan elemeket vegye ki ebből a javaslatból. Köszönöm, Eichhaut úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is megpróbálom rövidre fogni, mert Hát ugye megvan a kísértés arra, hogy erre a 7 és fél éves történet részletesen kitérjek, de nézzük a lényeget, és ez mindenki számára fontos. A bizottság túllépi a mandátumát. Igen vagy nem? Erre a kérdésre kell megtalálni a választ. Tehát itt jogállamisági kérdés merült fel. Ez nem a, tő, nem a tartalomhoz kapcsolódik. Tudjuk, hogy minden frakciónak megvan a politikai látásmódja erről, de az igazi kérdés az az, hogy a bizottság túllépő a hatáskörén. Kérünk egy jogi szakvéleményt ezzel kapcsolatban, mert ez segít nekünk abban, hogy tisztán lássunk. Egyértelmű a jogi szakvélemény, a bizottság igenis túllépi a hatáskörét. Punktum. Erre azt mondják egyesek, hogy hát legyünk egy kicsit pragmatikusak. De itt a jogállamiságról van szó, főleg azok a pártok, akik a jogállamiság mellett kardoskodnak, meg a jog és a biztonság mellett, akkor ők most milyen alapon mondják azt, hogy legyünk pragmatikusak? A kérdés az az, hogy miben lépi túl a bizottság a hatáskörét, nos pontosan a kataf, úgynevezett kataf kritériumok esetében. 2009-ben a PPP rendelet kapcsán ezek felmerültek, hogy pontosan hogyan fogjuk definiálni ezeket a kritériumokat. Az endokrin diszruptoroknak van egy definíciója, a kérdés az, hogy ezeket mikor kell alkalmazni. Erre találták ki az úgynevezett cut-off kritériumokat, ennek szenteltek egy egész mellékletet, ez definiál a cut-off kritériumokat. Ez a, a, ez a melléklet azt mondja ki, hogy az úgynevezett non-target szervezetek esetében kell megvizsgálni, hogy ezek megvalósulnak-e. Hogyha derogációval akar élni a bizottság a rendelet egy fontos elemével, akkor ezt csak együttdöntéssel lehet megtenni. A bizottság azt mondja, hogy nem, nem, most már nagyon kell sietnünk, kérem szépen 7 évig húzakodtak. A válasz nagyon egyszerű, itt nem a kritériumokról van szó, Ezt a részét a javaslatnak visszaküldjük, hogyha derogációt kérnek, hogyha meg akarják változtatni, a, ha meg akarják ezt változtatni, akkor kérem, ahhoz egy döntési eljárás kell. A jogi szakvélemény egészen világos. Ezek a kritériumok a mellékletben alapvető részét, kulcsfontosságú részét képezik a rendeletnek. Mert a bizottság azzal szokott érvelni, hogy ó, hát ez csak egy melléklet. A bizottság dönt arról, hogy mely a, milyen részei lényegesek egy rendeletnek? Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy a melléklet néha a legfontosabb rész egy rendelete. Például a megülő energiaforrások esetében, ennek a rendeletnek az esetében pont a mellékletben van benne, hogy mik a cél adatok a tagállamok számára. Hát ki mondja azt, hogy ez nem fontos része a rendeletnek? bizottság. Ha szeretnék ezt megváltoztatni, megtehetik, akkor majd lesz egy tartalmi vita is, meg lehet ezt tenni, csak ez egy együttdöntéses eljárás. Nem pedig ezzel az eljárással kéne előállni, amivel most ők önök előálltak. Kérem, tisztelt kollégák, tegyük félre a politikai meggyőződésünket, nézzük meg tisztán jogi szempontból, hogy miről van itt szó. Egyértelmű, hogy a bizottság túllép a hatáskörén, még van egy jogi szakvéleményünk is. Mire lenne még szükségünk, hogy ezt belátjuk? elnézést, de a bizottság 7 és fél éve egy irányba ment, ezt tovább folytatják. Hogyha ezt megteszik ebben a, ezt a hatáskör túlépést megteszik eh, ebben a kérdésben, akkor ezt bármikor máskor megtehetik. Kérem szépen, húzzunk meg egy jogi határvonalat. Elnök, hát én egy időbeli határvonalat szabnék. Kérem, tartsák be hozzászólási időt asszony következik. Pardon, merci, madame la, présidente. La... Köszönöm, asszony. Ez a javaslat egyértelműen nem tökéletes, de szerintem van ennek raison d'être Nagyon szigorú jogszabályaink vannak, nagyon szigorú kritériumaink, és az Egészségügyi Világszövetség is elfogadta a bizottság definícióját. Mire lenne még szükség? legyünk pragmatikusak, próbáljuk meg az európai tagállami jogszabályokra alkalmazni ezt az európai jogszabályt. Azt hiszem, eleget vártunk, előre kell lépnünk. Erre nagyon nagy szükség van. Hogyha visszautasítjuk ezt a javaslatot, az azt jelenti, hogy tíz évet lépünk vissza a tárgyalásokba. Hogyha definícióra van szükség, és azt mondják nekünk, hogy ezzel a definícióval megvédhetjük a polgárokat, akkor kérem szépen, ne kezdjünk el egy újabb tíz éves vitát. Tudom, hogy a dolgokat lehet tökéletesíteni, de elő kell, előre kell lépnünk, az egészséget meg kell védeni, és ehhez szigorú és egyértelmű szabályokra van szükség. Fontos, hogy az iparákban tudják, hogy hogyan hogy, hogy mit tehetnek azért, hogy biztonságosabb termékeket állítsanak elő. Köszönöm. Köszönöm. Hogy ilyen rövidre fogta, Görling asszony következik. Görling asszony. Thank you. Well, I've got a very long... Köszönöm szépen. Én egy nagyon hosszú szöveggel készültem, úgyhogy alkalmazom az önfegyelmet, megrövidítenem. És le fogom rövidíteni. Mi úgy véljük, hogy a bizottság javaslata elfogadható, hogy többiek is mondták, nem tökéletes. Vász is mondta, hogy sok éves munka van ebben, meg kell azt vizsgálnunk, hogy mi a mostani javaslat, hogy lehet elérni azt, hogy ne késlekedjen tovább. Nagyon fontos az, hogy legyen egy rendeletünk egy olyan, ö, olyan témában, ahol a célzott termékek hatásáról van szó, de hogyha egy anyag nem endokrin diszruptor, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ez lehet engedélyeztetni. Minden egyes anyag esetében el, le kell folytatni a kockázatelemzést, és csak akkor lehet engedélyezni, hogyha kielégítő eredmény született a kockázatelemzése. Nagyon fontos az, az is, hogy a jelenlegi időszakos kritériumokat fölváltsák, majd a hosszú távon használhatóak. Nagyon fontos az, hogy ne húzzuk a végtelenségig ezt a kérdést, és nagyon jó lenne, hogyha hibamentesen tudnánk ezt megoldani. Jó lenne, hogyha valamit már most el tudnánk érni. Ugye Bász említette a jogi szakvéleményt, természetesen a jogi kérdések nagyon fontosak. Egyébként az Európai parlamentnek a jog, jogi szolgálat által készített szakvéleménye, csupán egy szakvélemény, semmi más. Köszönöm, Görling asszony. Ríz asszony. Madame Ríz. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor tehát röviden kell hozzászólni. Beszéltünk a glifozátról, beszéltünk a GMO-król, beszéltünk az endokrin diszruptoroktól hát ezek a kérdések foglalkoztatják leginkább az európai polgárokat. Endokrin diszruptorok, nos, ezek sajnos ott vannak a mindennapjainkban, az egészségügyi világ szervezet egy 800 elemes listát készített erről, ezekről az anyagokról, termékekről tudjuk, hogy a hormonrendszerünket befolyásolják. Ezért nagyon fontos az, hogy milyen, a, milyen jogi keret alapján járunk el a peszticidek esetében, azt hiszem július 4-én megegyeztünk, nem volt könnyű ez a munka, sok volt a halasztás, végül sikerült egy közös definícióval előállni. Ebben az esetben 7 év telt el, de sajnos a definíciónk még mindig nem teljesen világos. A jogi szolgálat azt mondja, hogy a bizottság egyértelműen túllépte a hatáskörét nem fogom megismételni a kollégák által elmondott érveket. Nagyon jó érvelést hallottunk a jelentéstevőtől és Vásztól. Ez egy elég szakmai kérdés, de valójában itt jogi problémáról van szó. A bizottság és a parlament között van egy jogi véleményeltérés. Rengeteg derogációt akar adni az Európai Bizottság, peszticidek esetében például, ezek nyilvánvalóan hatással vannak a rovarok hormonrendszerére. Úgyhogy beszéljünk az egész a kontextusról. Nem mondhatom azt, hogy nem mondhatom azt, hogy itt teljesen figyelmen kell kívül a tartalmat. Egy stratégiát várunk, ott vannak például a műanyagok vagy a játékok, ezek mind mindennapi tárgyak, tehát jó lenne, hogy ezek esetében is tudnánk, hogy milyen veszélyes anyagok vannak itt. A lényeg az, hogy természetesen meg fogom szavazni ezt a kifogást. Köszönöm. Madame Ries, Madame Hazenkamp. Köszönöm, Heisenkamp asszony. Mevrouw de voorzitter. Ja, hormoonverstorende stoffen, we weten het, die kunnen al in hele kleine... Köszönöm szépen. Az endokrin perturbátorok károsító hatással vannak az emberi egészségre, sőt, rákkeltő hatásúak, és a szaporodást is megakadályozzák. Vagyis meg kell védeni az embereket ezektől a termékektől bizonyos kritériumrendszer alapján. És bizony az Európai Bizottság olyan kritériumokból indul ki, amelyek nem megalapozottak, ezért mi fenntartjuk a kifogást, konkrétan két dologra vezettük ezt vissza. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy a bizonyítási teher túlságosan erős a biocidok, illetve a peszticidek tekintetében, vagyis amikor ezek a, termékek a piacon vannak, akkor az emberek nem érzik azt, hogy őket védjük például gyermekjátékokban is megtaláljuk ezeket az anyagokat, ahol nem is gondolnánk, vagy gondolhatunk a művi focipályákra is, ahol a gyermekek játszanak. Hasonló a helyzet, mint a bisphenol esetében, de ennek most már véget kell vetni, ezeket a vegyi anyagokat be kell tiltani, egész egyszerűen nem szabad, hogy piacon legyenek. Köszönöm szépen. Kinnicsi képviselő, köszönöm szépen. A bizottság a nagy multinacionális cégek zsebére játszik, annak ellenére, hogy 2015-ben már az Európai Bíróság is kimondta, hogy az endokrin károsító hatást csak objektív módon lehet mérni, vagyis tudományos alapokon csak az endokrin rendszerre vonatkoztatva, mindenféle más gazdasági megfontolástól választva. Ezt a szöveget már elfogadtuk, és gyakorlatilag endokrin diszruptoroknak csak azokat az anyagokat nevezzük, amelyeknél konkrét okokozatot tudtak felfedezni. Tehát itt nem beszélünk azokról az anyagokról, amelyekről ezt csak sejtjük. Vagyis itt már nem csak az óvatosságról van szó, úgyhogy ezért mi ezt messze menőkig nem támogatjuk. Köszönöm, Gizeke úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben dieses Thema der endokrinen... Köszönöm szépen. Ez a téma nagyon érdekes, nagyon sokszor beszéltünk már vele róla, úgyhogy a bizottsági javaslat alapján ki tudjuk mondani azt, hogy nem tetszik nekünk ez. Ez egy kompromisszum, amelyet a tagállamok elfogadtak, de hogyha most ezt az egész eljárást megtorpedózzuk, akkor mi történik? Hosszú évek munkáját dobjuk el, rengeteg módosítást, mindent. És még ezen kívül a zöldek is azt kérik, hogy az Európai Bizottságnak újabb és újabb javaslatokkal kell előállnia, hogyha ezt kérjük, akkor újabb négy-öt évre van szükség, vagyis ebben a jogalkotási ciklusban már nem is tudunk semmit sem tenni. Szerintem ez a fajta politizálás egyáltalán nem helyes, Sokkal jobb megoldások vannak már most is az asztalon, mert jogbiztonságot biztosítanak mind a vállalkozások számára, mind pedig a fogyasztóvédelem számára. Nincsenek további kockázatok. A zöldek beszéltek erről a német parlamentben is, ezt az illetékes kollégák nagyon jól tudják, jól működik most a CDU Zöld Szövetség, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit végre felénk is tehet egy lépést, és konkrétabban fogalmazhat. Köszönöm. Madame Grostet. Grostet asszony, köszönöm szépen. A prioritás itt most az emberi egészség védelme. Hosszú évek óta nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy az endokrin károsító hatásokat ki tudjuk szűrni. Persze lehetne jobb is ez a javaslat, jobb lenne, hogyha itt nem lennének kivételek a peszticidek tekintetében, de én azt gondolom, hogy ez még mindig jobb, mint a semmi. Itt van egy javaslat az asztalon, ez már egy jó lépés, jó irányba is indulunk, régóta vártuk ezt. Most, hogyha ezt megint elutasítjuk, mert tovább akarunk menni, ez rendben van, ebben a témában mindannyian többet szeretnénk, de mégis ez egy első lépés, és szerintem tovább kell dolgozni ezekről a kérdésekről, de hogyha most elutasítjuk a kifogást, akkor, illetve hogy szerintem el kell utasítani ezt, mert én támogatom a bizottsági javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Berend úr következik a bizottság részéről. Köszönöm szépen, asszonyom. Én is megpróbálok röviden fogalmazni, éppen úgy, mint más, mások. Sokat lehetne beszélni az érvekről, de én most inkább a derogációra vonatkozó záradékról fogok beszélni, ami úgy tűnik, hogy tulajdonképpen a lényeg ennek az egész polémiának. Arra emlékeztetnék, hogy egy hosszú-hosszú folyamat végén vagyunk, a bizottság sokat dolgozott ezzel az anyaggal, és most ugye a bizottságnál és a tanácsnál van a labda, rendkívül szerteágazóak a vélemények ezzel a témával kapcsolatban, ezért a bizottság megpróbálta lehető legjobb kompromisszumot kialakítani. Konkrétan ugye a kifogás tárgyát képező a részre vonatkoztatva az Európai Parlament jogi szolgálata is azt mondta, hogy a jogi kereteink között, tehát a hatáskörünkön belül dolgoztunk, vagyis a kritériumok tekintetében helyesen jártunk el, és alapvetően ezekben a cikkekben, illetve preambulum bekezdésekben semmi nem tiltja azt, hogy a 78-as és más az annexben olvasható pontok alapján járjon el. Arra is emlékeztetnék, hogy az egész rendeletnek az a célja, hogy jobb alternatívát jelentő vegyületeket alkalmazzunk, és ez a lényege ebben az, ennek az egész kérdéskörnek adatokat kell gyűjtenünk és azzal kell alá, alátámasztanunk mindezt. Hogyha egész egyszerűen betiltjuk ezeket az anyagokat, mindenféle kivételrendszer nélkül, akkor az egész rendelet fő céljának megyünk az ellenébe. Vagyis meg kell kapnunk, a, meg kellett kapnunk a minősített többségi, többséget a standing committee-ben. Itt tényekről van szó, és a záradék nélkül nem lett volna meg az a többség. És ezért nem tudtunk volna előrelépni, nem lett volna meg a kellő támogatottság. Ez pedig azt jelenti, ahogyan többen rámutattak erre, hogy átmeneti kritériumokkal kezdjük meg a munkát, és ezek valóban nem jók, mert nem a megfelelő, nem az endokrin károsító vegyületeket határozták meg, illetve azonosították. De mégiscsak úgy gondoljuk, hogy az interim kritériumokhoz képest ez a mostani javaslat, ez már mindenképpen előrelépést jelent, tehát tovább kell fejleszteni az egész rendszert, és a jövőben felül lehet majd ezt vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen és ezzel be is fejeztük az endokrin károsító hatás kérdésének megvitatását, és következnek a szavazások. De még mielőtt megkezdenénk a szavazást, megkaptuk azt a kérést, amely arra vonatkozik, hogy halasszuk el a szavazást, úgyhogy erről most szavaznunk kell, tehát az elhalasztásról. Az első az akrilamidra vonatkozó anyag szavazásának elhalasztására vonatkozik, de vannak ellenzői is, úgyhogy most erről a kérésről fogunk először szavazni. Ki az, aki támogatja, hogy elfogadjuk azt, hogy az akrilamiddal kapcsolatos szavazást elhalasztjuk október 12-ére. Elektronikusan, az úgy egyszerűbb. The vote is open. Does everyone uh, have its card and voted? Mindenkinél megvan a kártya? Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. elutasítva. Akkor most a következő kérés szintén halasztásra vonatkozik. Vannak-e a fájl halasztásával kapcsolatban ellenszavazók? A jelentéstevő kérte egyébként, hogy halasszuk el ezt a szavazást senki sem, akkor elfogadtuk ezt a javaslatot, vagyis a nemzetközi óceánokra vonatkozó kormányzással kapcsolatos anyagról novemberben fogunk csak szavazni. És akkor most kezdhetjük a szavazást. Első napi rendi pont. Egy kifogásra vonatkozik. Gémódosított szója bab. Elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második kifogás a génmódosított szója bab második fájlával kapcsolatban. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. The third vote is... Harmadik szavazás. akrilamid témájában a kifogás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következő. Kifogás. Endokrin károsító tulajdonságok kérdésében. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő szavazás. ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290-es és 291-es cikkéhez történő hozzáigazítása. Először a módosításokról fogunk szavazni. 1-től 3 és az 100-tól a 123-asig mellette ellene elfogadva. 1-től 5-ig mellette ellene tartózkodók elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 129 és 128. We vote on the last page. We have amendment 159. Who is in favor of tehát akkor ki az, aki támogatja a 159-est? 159 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 124 és 127 és 131-től 157-ig mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik a levél amelyet a szakbizottság nevében fogok elküldeni a módosításokról mellette, ki az, aki támogatja a levelet, ellene tartózkodók elfogadva. Van még egy utolsó szavazás. az EU makroregionális stratégiák végrehajtásáról fogunk szavazni. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. Kilences módosítóról szavazunk. Open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Húszas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 36 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 37 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 38 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 39 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 40 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtok. 47 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük. 47-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk 49 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 50 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 51 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 55 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 63-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. And is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 66 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 67 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 68 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 69 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 70-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Most következik a záró szavazás erről a véleménytervezetről annak módosított formájában. Megnyitom a szavazást. And is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a szavazás végére értünk. Köszönjük szépen! While uh, you will uh, stay with us or leave, let's try to reduce. Kérem mindenki dönts el, hogy marad vagy megy, de bárhogy is döntsenek. Egy kicsit halkabban beszélgessenek, kollégák, folytassuk. Kedves kollégák és kedves résztvevők, kérem, hogy egy kicsit halkabban beszélgessenek, vagy szüntessék be a beszélgetést. A közleményekre térnék rá. Először is. Egy hibára derült fény egy szabályozás kapcsán, amely a biocid termékekre vonatkozik. Az egyes függelék hatos kategóriában harmadik sorban egy aktív hatóanyagot neveztek meg hibásan. A parlamentet a kompetens bizottsági szolgálatok arra kérték, hogy adja jóváhagyását a javasolt korrigációhoz, javításhoz, e-, ezért egy korrigendumot készítettünk elő a már elfogadott szöveghez. A korrigendumot szerdán a szakbizottság minden tagjának megküldtük. Hogyha a mai szakbizottsági ülés végéig senki sem él ellenvetéssel, akkor a korrigendumot elfogadottnak tekintjük, és a parlamentnek jóváhagyás, parlament elé terjesztjük jóváhagyásra az október 1 plenáris ülésen. Egy további téma, amelyről be kell számozni, számolnom, a LULÖCF tárgyaló csapatának összetétele. A plenárison úgy döntöttünk, hogy az MV-hez visszautaljuk a LULUCF fájlt, így az hatályos szabályok értelmében az elnök lesz, a tárgyaló csapat elnöke, a további tagok a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők. Harmadsorban, ami az ETS légiközlekedési csomagot illeti, a plenáris úgy döntött, hogy az NV-hez küldi vissza a dossziét az intézmény közi tárgyalások megkezdése céljából. A tárgyaló csoport élén az elnök áll, a további tagjai pedig a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők. Elvi ülések októberben és novemberben. A főtitkár úgy döntött, hogy lesz egy tesztfázis, aminek értelmében kedden és szerdán a szakbizottsági heteken az ülések már 2.30-kor kezdődnek, Tehát délután 14 óra 30-kor kezdődnek az ülések. Október 11-én, 21-én és november 28-án a délutáni üléseink tehát délutáni 14 óra 30-kor kezdődnek 15 óra helyett. Az október 12-i ülésre vonatkozólag délután Nem lesz ülés tehát ezen a délutánon, de a dél, délelőtti ülést a tervezetteknek megfelelően megtartjuk. Egy workshop, amely a Live program 2020 első előzetes eredményét mutatja be. Október 10-én lesz 10-től 12.30-ig. A workshop célja hogy tájékoztassa a szakbizottságunk tagjait a LIFE program végrehajtásáról, valamint az integrált projektek első eredményeiről, úgyhogy mindenki részt vehet ezen. Emellett be kell számolnom a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról is. Ami a körforgásos gazdaság csomagot illeti, a harmadik informális trialógusra sor került a csomaggal kapcsolatosan, az intézmények több kérdésben egyeztettek. Döntés született arról, hogy technikai szintre kell utalni a csomagolással és a csomagolásból származó hulladékkal kapcsolatos irányelvről, néhány kompromisszumban sikerült megállapodni, és néhány kérdést újra kellett tárgyalni politikai és technikai szinten. Kompromisszum született a hulladékkezelésről, a hulladék hierarchiáról és a négyes függelékről, és a különböző veszélyes hulladékokról. Más témákban elhalasztottuk a tárgyalást, ez a hulladékcsomag. Emellett Az LTS e fájl kapcsán megtartottuk a negyedik informális trilógust az emissziókereskedelmi rendszer felülvizsgálatáról. Szeptember 13-án a parlamentben, vagy a tanácsban tartottuk meg, nem emlékszem, mondja az elnök, ismét csak megvitattuk a fájl fő ö, változóit, a szeptemberben megadott mandátumnak megfelelően Strasbourgban, a parlamentben tartottuk, igen. Előrelépés történt az MSR um, rendelkezésekkel kapcsolatosan. Az elnök úgy döntött, hogy a tagállamokhoz, to, tagállamoknak továbbítja a javaslatunkat az MSR um, kapcsán. Emellett az elnökség üdvözölte azt a javaslatot, amely a trialógus sor, amelyet a trialógus során előterjesztettünk, megvitattuk az innovatív alapot is, az intézmények álláspontja ezzel kapcsolatosan közeledtek egymáshoz, azt hiszem, emellett sikerült előzetesen megállapodni számos olyan elem kapcsán, amelyek közül a legfontosabb az elektromos, a villamos energiatermelési kapacitások csökkentésére vonatkozik. A következő három oldalú egyeztetés október 12-én lesz. A harmadik ETS és légi közlekedés. Az első informális egyeztetésre sor került. A parlament és a tanács bemutatták álláspontjuk hátterét. Az elnökség hangsúlyozta, mennyire fontos a jogbiztonsága az üzemeltetők számára, és hogy a tanács továbbra is a bizottsági javaslat Hoz ragaszkodik, és nem tartja jónak a változtatást egyelőre. A bizottság elmondta, hogy hajlandó további lépéseket is fontolóra venni annak érdekében, hogy a felek közeledhessenek egymáshoz. A következő egyeztetés és esetleges megállapodás október 18-ára várható. Ennyit szerettem volna elmondani a legutóbbi háromoldalú egyeztetésekről. Most a, az eszmecserékhez térünk vissza. Az elektromos a energia belső piaca erre vonatkozó szabályozás eldolgozása Ívó, Ívó Belete Köszönöm szépen, elnök asszony! Pocs kolléga a, az illetékese ennek a témának, ez a tiszta energia csomag részét képezi. Az illetékes szakbizottság az ITRE, mint tudjuk, de a villamos energia piaca, annak kialakítása jelentős az éghajlatvédelmi célok szempontjából is, ezért nagyon fontos a szakbizottságunk bevonása. Miről szól ez az egész? A megújuló energia termelési kapacitásokkal is összefügg, valamint a dekarbonizáció célkitűzésével. Ehhez pedig az kell, hogy a megújuló energiát költséghatékonyan tudjuk te- megtermelni és továbbítani. Emellett a backup kapacitásokról is szó van, de erre külön kitérek majd később. Két-három pontot szeretnék javasolni. Az első a következőkre vonatkozik, a megújuló technológiák egyre érettebbek, ezt mindannyian tudjuk. De talán még egy kicsit korai lenne a prioritáson alapuló hálózati hozzáférésnek véget vetni, ezért a 20-as módosítóban azt javasoljuk, hogy legyen egy megfontolási időszak, mielőtt ezt ezen változtatnánk. A második fontos eleme az erőforrás adatok adekvátsága, illetve a kapacitás mechanizmusok. Természetesen mindannyian támogatjuk az Európai Bizottság azon megközelítését, hogy legyen, legyen egy közös, koordinált európai módszertan, ez egy pozitív lépés, de meggyőződésünk, hogy egy jobb egyensúlyra van szükség az európai módszertan és a regionális és nemzeti specificitások vonatkozólag, ezért úgy, úgy gondoljuk, hogy az európai szintű megközelítést ki kell e- elégíteni a nemzeti, illetve regionális specificitásokra összpontosító megközelítéssel. A kapacitás mechanizmusra is külön ki kell térni, hiszen nem magától értetődő, hogy a piac maga magától biztosítja a villamosenergia ellátás biztonságát, a kapacitás mechanizmusokat ezért nem lehet kizárni. Természetesen meg kell vizsgálni a kapacitásmechanizmus bevezetésének okait, és a költségekre is oda kell figyelni, nem szabad, hogy azokat át, azok áttevődjenek a fogyasztókra. Úgyhogy itten nagyon világos vizsgálatot, előzetes vizsgálatot kell készíteni. Továbbá a kapacitás mechanizmusokat az átlátható kritériumokra kell alapozni, amelyek gondoskodnak a megfelelő rugalmasságról is, és nem mondanak ellent az Európai Unió éghajlatvédelmi és energetikai célkitűzéseinek. Elnök asszony, röviden szeretnék kitérni egy konkrét kritériumra, ez az 550 g széndiokszid per kilovattóra. Ez egy kibocsátás teljesítmény kritérium. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezt a kritériumot hogyan határozzák meg, hiszen mindannyian tudjuk, hogy bizonyos gázturbinák nem azonnal nem tudnak azonnal megfelelni ennek a kritériumnak. Figyelembe kell vennünk ezeknek a turbináknak, ezeknek a nyílt gáz turbináknak a szerepét, És végezetül egy olyan pont, amely nem kifejezetten NV, NV jellegű, tehát nem környezetvédelmi, de az átdolgozáshoz kapcsolódik. Több módosító foglalkozik a regionális üzemeltetői központokkal, támogatjuk a hatékony koordinációt az európai villamosenergia rendszerben, és ezért a regionális koordináció is szükségszerű. A kérdés, amelyet fel szeretnénk vetni, és amelyet felvetettünk több módosítóban, az, hogy ezt felülről lefelé építkezve megvalósíthatjuk-e. Mi az alulról felfelé való építkezést támogatnánk inkább, és mindenképpen figyelembe kell venni ezt a szempontot. Alulról felfelé építkezve kellene ezt tehát levezetni, nem felülről lefelé, ez egy strukturális változást jelentene a regionális üzemeltetői vagy működtetői központok szempontjából. Ez a három főbb cél, amit szerettünk volna felvetni a módosítók kapcsán, és természetesen nyitva állunk a különböző javaslatok előtt a kollégák részéről. A módosítókat benyújtásának határidejét pedig az elnök asszony határozza meg, várjuk az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Belet úr. Most nézzük az árnyékjelentéstevőket. Köszönöm szépen, és köszönöm Belet úrnak is azt, hogy ezt a nehéz helyzetet kezelni tudja. Ez a téma egyáltalán nem került kijelölésre, és aztán most hirtelen gyakorlatilag ugyanazzal a kérdésekkel két jelentés is foglalkozik, ezért jó azt látni, hogy hasonlóképpen gondolkodik, mint ahogyan azt én is tettem a saját jelentésem kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy a regionális operatív központokkal kapcsolatban megváltoztatta a véleményét. Valóban megpróbálunk mindenkinek a felelősségéhez mérten eljárni. Ez azt is jelenti, hogy az ötös cikkben jelenik meg ez a kérdés a kapacitásokkal kapcsolatban, és Hát ugye itt nagyon fontos az, hogy Okay. <laughs> Maybe I can continue. Folytatom. Tehát a TSO-k továbbra is arra kapnak lehetőséget, hogy a lehető legköltséghatékonyabban járjanak el az elektromos áram generálásában a kötelező regionális dimenzitás, illetve a közbeszerzés kérdéseire kitérve, disztribúciós tarifák, ez ugye a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, az energiahatékonyság szintén, és különböző földrajzi feltételeknek kell megfelelni. A hálózat mondjuk úgy, hogy földrajzi elhelyezkedésétől függően. Fontos az esélyegyelőség biztosítása, az azonos feltételek biztosítása. Figyelembe kell venni ezt is, és valószínűleg arról kellene most beszélnünk, hogy mennyire kell az áraknak tükrözniük a kereslet kínálat görbéit, vagy pedig mindig arra kell gondolnunk, hogy ez egy közszolgáltatás. Ez egy nagyon nehéz egyensúly, garantálni kellene a befektetéseket, az innovációt támogatni, de ez nehéz. Ugyanakkor a prioritás, illetve a derogációk kérdéseivel kapcsolatban ezek nagyon erőteljes eszközök az innovatív források bevonására, de ugyanakkor nagyon a piac torzító hatása nagyon erőteljes lehet. Úgyhogy nagyon örülök az ön javaslatának ezzel kapcsolatban is. Amikor megvizsgáljuk a derogációkat, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy ne legyen diszkriminatív a gyakorlat. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Gyakorlatilag mindenki számára ugyanazokat a feltételeket kell tudni biztosítani, és fontos azt megvizsgálni, hogy mi lenne a végső eredménye az, e-, ezeknek az intézkedéseknek. Remélem, hogy szorosan együtt tudunk működni, és a szárnyékjelentéstevői találkozókon minden kérdést tisztázni tudunk. Visnyevska asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kezdjük azzal, hogy meg szeretném köszönni Belet úr kooperatív hozzáállását, és az elektromos áram piacra vonatkozó a megjegyzéseit. Egyetértek a javaslatokkal, amelyeket a szöveg tartalmaz. Egyetértek azzal, hogy jobban működő energiapiacra van szükség, és integrálni kell a elektromos áramrendszerbe a megújuló energiaforrásokból származó energiát is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ma nagyon széttöredezett a megújuló energiaforrások generálása. Ezeket, ha beépítjük a rendszerbe, figyelembe véve a regionális specifikumokat, az sokkal hatékonyabb lesz. Ehhez azonban a tagállamoknak eszközöket kell biztosítanunk, de egyelőre ezek a kompetenciák továbbra is tagállami kézben vannak. Az Európai Unió egyébként nagyon diversifikált képet mutat a felhasznált energiaforrások tekintetében, ezért óvatosnak kell lenni, és nem szabad, hogy a kompetenciákat kompetencia harc alakuljon ki, és azt hiszem, hogy európai szintre kell mindezt emelni. A legjobb az lenne, hogyha a technikai normákat a, a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban ö, egységesíteni lehetne, és ö, nem haladnák meg az 500 kilowatt per órás küszöböt. Az Európai Bizottság egy kicsit az utolsó pillanatban mutatta be ezeket a lehetőségeket, nagyon magas szinten történtek a döntések, de nem volt azt megelőző hatásvizsgálat. Emiatt aztán különböző spekulációk láttak napvilágot, hogy miért is történt mindez, vajon mi a mögöttes szándék, de ebbe nem akarok belemenni. Én azt hiszem, hogy itt nem csak a környezetvédelmi szempontokat kell megnézni, hanem más mögöttes szándékokat is. Az Európai Bizottság nem adott igaziból választ arra vonatkozóan, hogy az 550 kWh-órás küszöbértéknek pozitív hatása van-e vagy sem a környezetre. Ami pedig az elektromos áramot illeti, hát ebben a tekintetben európai küszöbértékeket állapítottunk meg, és nagyon fontos az, hogy mindenki saját energiapolitikát tudjon folytatni. A kibocsátási szintek jelenleg csak akkor csökkenthetők, hogyha megfelelő szubvenciókat rendelünk melléjük, és azt hiszem, hogy ez sokkal hatékonyabb felhasználása az európai pénzeknek. Ugyanakkor meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen negatív hatása van jelenlegi intézkedéseknek az energiabiztonságra nézve. Vannak olyan országok, mint például hazám, Lengyelország, amelyek Oroszországból importálnak földgázt, és azt is kimondtuk többször, hogy az ETS rendszernek az európai kibocsátási szintek csökkentése a fő célja, ugyanakkor a szociális költségek nagyon magasak. Ennek nagyon negatív hatása van. Vannak gyakorlatilag olyan magasak az energiaszámlák, amelyeket a fogyasztók kell megfizessenek. Aztán itt van a közlekedés energiaellátása, ez egy fontos cél egyébként Lengyelországban is, a lengyel kormány számára is, de mégiscsak az az érzésem, hogy a jelentéstevő elképzelhető, hogy nem is ismeri a helyzetet mindenhol Európában, tehát jó lenne talán ezzel is foglalkozni egy kicsit mélyrehatóban. Kedves jelentéstevő úr, ön még tovább megy, és ugye itt az hangzik el, hogy ne legyenek átmeneti időszakok, és egyik pillanatra a másikra változom meg az egész rendszer. Én úgy gondolom, hogy hatékony együttműködésre van szükség, konstruktív megközelítésre mindkét rész, rész, mindkét rész vagy fél részéről, és a tagállamokat segítendő, hogy minden tagállam a saját energiapolitikájáról szuverén módon döntést hozhasson. Köszönöm szépen az együttműködést előre is. Köszönöm, értem aki asszony. Köszönöm szépen. Karolia Panced asszony az ALDE árnyék jelentéstevője, nem tudott megjönni, ezért kért meg arra, hogy ezt az üzenetet átadjam, felolvassam. Először is üdvözöljük a bizottsági javaslatot, ez egy nagyon jó alapja a következő munkának. Ez egy jó javaslat, és azt gondolom, hogy a piaci integrációt majd segíteni fogja. Szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnek is ezért a véleményért. Nagyon sok dolog egyet tudunk érteni, amit megfogalmazott, és örülünk annak, hogy a, az energiapiac megfelelő működése értékében megfelelő összekapcsolódási rendszert kér. A kapacitási mechanizmus kérdése is rendkívül fontos, ugyanakkor átlátható feltételeket, kritériumokat kell megfogalmazni ezzel kapcsolatban, és nem szabad, hogy ez ellent mondjon az EU energia célkitűzéseinek. Módosításokat is be fogunk terjeszteni a következő témákban. Egy. Szeretnénk hangsúlyozni az összekapcsolódás fontosságát. Jelenleg a határokon átnyúló összekapcsolódások Európában nem megfelelőek ahhoz, hogy megfelelően, nem megfelelően, ahhoz, hogy elég hatékonyan működjön az energiarendszer Európában, illetve vannak úgynevezett energiaszigetek is. Kihangsúlyozzuk, hogy minden egyes tagállamnak 2020-ig el kell érni egy 10%-os interkonnekciós összekapcsolódási szintet, és 2030-ra ezt meg kell duplázni. Második dolog. Úgy véljük, hogy az energia tárolásnak nagyon fontos szerepe lehet az elektromos áram rendszerében, nem csak azzal, hogy a megújuló energiaforrások bevételét megkönnyíti, hanem azzal is, hogy a polgárok aktívabban részt vehetnek az egész folyamatban, és aktívabb fogyasztók lehetnek, ami ugye manapság nagyon fontos. Éppen ezért szeretnénk, hogyha az energia tárolásnak fontosabb szerepet adnának ebben a rendeletben. Harmadik dolog. Az elsőbségi hálózati hozzáférés témájában úgy gondoljuk, hogy a tagá- azon tagállamok, amelyek eddig még nem érték el a megülő energiaforrási célkitűzéseiket. Azon tagállamok esetében ez nagyon fontos lehet, és ezt meg kell ezért tartani. Végül, de nem utolsó sorban úgy véljük, hogy a kapacitási mechanizmust az alapján kell kialakítani, hogy mit mond ki a hatástanulmány. Itt megfelelően támasztott érvekre van szükség, rugalmassági kritériumokra, a generációs kapacitás szolgáltatóinak ki választásában, és természetesen várjuk a következőkben az együttes munkát. Köszönöm szépen, Kilulen asszony. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollégat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek, az előadónak nagyon jó munkát végzel. Nos, a klímaváltozás gondolata azért mindenkinek ott bujkál a fejében. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosztok önökkel. Nos, nagyon fontos a fogyasztók védelme. Az energiaszolgáltatás az energiát ilyen szempontból kell vizsgálnunk. Nagyon fontos, hogy a fogyasztó, a, az ügyfél szempontjait is figyelembe vegyük. Ezért fontos az, hogy megfelelően működjön a piac, hogy jól működjön a piac. Európában nagyon sok energetikai beruházást tapasztalunk mostanában, de az energiaszegénység még mindig nagyon komoly megoldandó feladat. Nincs megfelelő hozzáférése minden európai polgárnak az energiához. Ezért van szükség a rugalmas megoldásokra, ebbe is be kell ruházni. Aztán azon is el kell gondolkodni, hogy a finanszírozás hogyan alakuljon, hiszen célunk, hogy minden európai polgár jobban hozzáférjen az energiaszolgáltatásokhoz. Megújuló energiaforrások, innovatív technológiák, ezeket kell elérhetővé tenni. Intelligens hálózatokra van szükség, ezeket fejleszteni kell, jó szolgáltatást kell nyújtani az, e az európai polgároknak. Ez mind nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy a háztartások, a fogyasztók megfelelően fel tudják használni a piacon elérhető lehetőségeket, szolgáltatásokat, anélkül, hogy ezek túlzottan megterhelnék az energiaszámlájukat. Jobb összekapcsolódási rendszerre kell törekedni. Az a cél, hogy az összes energiatermelési módot egyformán kezeljük, és nagyon fontos az ellátás biztonsága is az is nagyon fontos, hogy tapasztalatot gyűjtsünk. Bizonyos energia, új energiaforrások esetében, mielőtt még komoly beruházásokat tennénk. Nagy berendezésekre, vagy nagy kapacitások kidolgozására nincs szükség addig, amíg meg nem győződünk arról, hogy pontosan milyen költségekkel, vagy egyéb hatásokkal jár egy-egy energiaforrás. Az északi országokban, Skandináviában van egy elég jó rendszerünk, a különböző ágazatok kiválóan együtt tudnak működni, és talán ebből meríthetnének ihletet Európa többi részén is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, first, I want to welcome the report of... Üdvözlöm a jelentést. Nagyon fontos témákat tárgyal ez a, ez a vélemény. Ha megengedik, akkor négy dolgot emelnék ki, négy fontos célkitűzést, amiről nem szabad elfeledkeznünk, amikor megalakítjuk, vagy kialakítjuk ezeket a jogszabályokat. Ne feledjük, hogy leírtuk a párizsi megállapodást, és szeretnénk energia, megújuló energiaforrási kérdésekben, illetve energiahatékonyságban szeretnénk vezető szerepet ellátni. Ne feledjük, hogy a polgárokat kellene az egész programok központjába helyezni, és a következő energia csomagban az a célunk, hogy a polgároknak elérhető áron adjunk, szolgáltassunk energiát, de ezzel ne döntsük nyomorba a szolgáltatókat sem. Néhány módosítónk lenne. Regionális együttműködés az egyik téma. Nem csak a regionális operatív központok lényegesek, de el szoktunk felejteni még egy nagyon fontos dolgot, az új technológiákba, illetve az innovációba való beruházást. Még egy utolsó dolog, véleményünk szerint. A kibocsátási szintekről beszéltük. Az 550 g per kilovattóra. Ez a jelenlegi technológia határa. És a gázturbinákat létrehozó ipar arról számol be, hogy pénzre lenne szükségük, új típusú gázturbinák kialakításához innovációra van szükséges, ez pénzbe kerül, az új gázturbinák rugalmasabbak lennének. Ne feledjük, hogy a kapacitás mechanizmus szempontjából nagyon fontos. Legfontosabb a rugalmasság, tehát lényeg nem a kapacitás növelés, hanem a kapacitás rugalmas alakítása. Megfelelő pénzmennyiséggel az innovációkat, tudjuk, innovációkat tudunk létrehozni, illetve létező gázturbinákat is lehet felújítani, hogy meg tudjunk felelni ezeknek a szigorúbb, szigorúbb követelményeknek, illetve az energiatárolás lehetőségeiről is el kell gondolkodnunk. Jelenleg ez nem üzleti keretek között történik. Visszatérvén a regionális együttműködésre támogatjuk a forrás megfelelőség elvét tagállami és regionális szinten kell emiatt megállapodásokat kötni, és nyilvánvalóan ez érezhető lesz a háztartások energiaszámláiban. Következő téma, fontosnak tartom, hogy az energia átállás középpontjában a polgárok legyenek, ugyanakkor el, megoldhatóvá kell tenni azt, hogy új szereplők is a piacra, piacon elhelyezkedhessenek, nyilván a fogyasztókra, illetve a polgárokra gondolok jelenleg erre vonatkozóan eh, nincsenek eh, jogszabályok, és nagy valószínűséggel az elkövetkező években egyre több hasonló példa lesz majd. Az elsőbségi hálózati hozzáférés, ez egy fontos dolog, és hogyha, hogyha vezető szerepet akarunk vállalni a megülő energiaforrások területén, akkor ezzel is foglalkozni kell. Éppen ezért az elsőbségi hálózati hozzáférést fejleszteni kell, nem csak az átviteli rendszerre gondolok. Úgy véljük, hogy hatástanulmányokra van szükség, hogyha a megújuló energiaforrásokra vonatkozó technológiát technológiát elképzelhető, hogy valamilyen módon támogatni kell, de nyilván nem visszamenő jelleggel, de hát ne feledjük, hogy itt mindenkinek megvannak a pénzügyi kötelezettségei, és ezt nyilván hozzá kell segíteni mindenkit ahhoz, hogy a piacon megfelelően részt tudjon venni. És természetesen várjuk a közös munkát a többi előadóval, illetve az előadó és az árnyék jelentevő elő, árnyék előadókkal. Grosztelt asszony következik. Először is szeretném megköszönni Ivo Beletnek a munkáját. Az elektromos áram piacának sokkal rugalmasabbnak kell lennie, mert egyrészt azért, mert megjelennek a megújuló energiaforrások, meg egyrészt azért, hogy dinamikusan tudják kezelni a fogyasztók a fogyasztásukat. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy egyensúlyra törekedett a jelentéstevő. Elérhetővé kell tenni a tagállamok számára azt, hogy megfelelő kapacitás mechanizmusaik legyenek, ezeknek lényege az, hogy az, hogy az elektromos áram területén az ellátás biztonsága megoldódjon, de nem szabad egy megfelelőségi tanulmányt előírni minden évben, hiszen hosszú távú jövőképre van szükség, és hogyha ezt korlátozni akarjuk, ezt a hosszú távú beállítódást, az egyáltalán nem jó. Nos, ami az elsőbségi hálózati hozzáférést illeti, most úgy gondolom, hogy itt az olyan hogy itt figyeljünk azokra a technológiákra, amelyek még nem állnak készen, például különböző tengeri megülő energiaforrások, vagy olyan vízenergiával kapcsolatos kicsi berendezések, amelyeknek a fejlesztését még folytatni kell, ebből ezt kéne prioritásként kezelni. Aztán a regionális operatív központok kialakítása ez jó ötlet, de nem szabad, hogy ezek korlátozzák a közlekedési hálózatok műveltető, üzemeltetőinek az amerikai, a az elektromos áram használatát, de az is nagyon fontos, hogy az operatív funkciókat meg lehessen oldani, mert jelenleg nem egyértelmű, hogy kié az operatív funkció, illetve kié az egyéb, ki, kit illetnek az egyéb működtetési felelősségek. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Grosztett asszony. Líze úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Ivó Belátnek is a jelentéstervezetet. Krisztiánis Kárénsznak is köszönetet mondanék, aki az ITRE-ben az illetékes jelentéstevő. Éghajlatbarát, biztonságos és költséghatékony energiállátást szeretnénk megvalósítani, ehhez igazi versenyre van szükség, és innovációkra is. Rengetegen technológiák kialakításán dolgoznak, amelyekkel a megújuló energiák kapcsán tapasztalható ingadozásokat kezelni lehet. Tartom a kapcsolatot a legnagyobb német energiafogyasztóval, ez egy alumínium gyártó cég, amely a német áramszükséglet 1%-áért felel, de nullára csökkentheti néhány percen belül a fogyasztását, hogyha úgy néz ki, hogy összeomlik a rendszer. Ezt valahogy honorálni kell, egy olyan pénzügyi, illetve üzleti rendszer része kell, hogy ez legyen, ahol ez tényleg működőképes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én egy kicsit szkeptikus vagyok, ami a kapacitás piacokat illeti. Szerintem másféle lehetőségeket is ki lehetne aknázni. Hagyjuk a piacot működni, és aztán, hogyha nagy a baj, akkor kialakíthatunk egyfajta stratégiai tartalékot. Szerintem csak annyira kell beavatkozni a piacba, mint amennyire szükséges. Lisnyevska asszony nem értettem pontosan, úgy, mintha azt mondta volna, hogy a belső, a belső piac a tagállamok hatáskörébe tartozik, hát ez egy hatalmas ellentmondás, mert a belső piac épp, hogy az Európai Unió egyik kulcsfontosságú eleme, és az energiára is vonatkozik a belső piac. Vannak dolgok, amiket a tagállamok szabályoznak, igen, de hát nem a belső piacot szabályozzák. A belső piacon európai szabályokra van szükség, más különben az egész anyagilag sem éri meg, nemzeti szintű szabályozás ebben az esetben nagyobb, költség, nagyobb költségeket szül. Az 550 mg-ra vonatkozó bizottsági javaslatot pozitívnak tartom. Kárinsz kolléga, illetékes jelentéstevőként ezt nem is támadta meg. Szerintem világosá kell tenni, hogy, ez nem a stratégiai tartalékokra vonatkozik, hanem csak a kapacitás piacokra. Emellett támogatom Ivó Belet azon javaslatát is, hogy az elsőbségi hálózati hozzáférést még egyszer nézzük meg, Hosszú távon azt hiszem el kell távolodnunk ettől a megújuló energiáknak, tudniuk kell helytállni a belső piacon. Kérdés nyilván, hogy hol kezdjük el, mely megújulóknál, és melyek azok, ahol te, hol lehet ezt megszüntetni, és hol lesz szükség még továbbiakban is elsőbségi hálózati hozzáférésre. Köszönjük szépen, Balcó úr! Elnök asszony, köszönöm a szót! a villamos energia belső piacának a szabályozása, a most tárgyalt rendelet, illetve irányelv módosítás nagyon érzékeny területet érint. Az érzékenység abban jelentkezik, hogy melyek azok a területek, és milyen mértékig ad át, vagy fogad el tagállam központi közös döntéseket, és milyen mértékben tartja szükségesnek ezt a tagállami hatáskörben megtartani. Én sokat mondónak tartom, hogy ehhez a e, szabályozáshoz, módosításhoz nyolc nemzeti parlament nyújtott be indoklással ellátott véleményt, amelyben úgy ítéli meg, hogy a rendeleti, illetve irányelv módosítás a szubszidiaritás elvét sérti. Én röviden a Magyar Országgyűlés benyújtott, indoklással ellátott véleményéből idézek. Nyilván a kapacitás mechanizmusra vonatkozó döntések uniós szintre emelése sérti a szubszidiaritást, és a Magyarországgyűlés úgy ítéli meg, hogy a 23. cikke a rendelettervezetnek közvetett módon az energia mix tagállami meghatározását részben elvonja. A villamos átviteli rendszer irányítói feladat átkerül bizonyos elemekben döntési joggal a regionális operatív központokhoz. Ez azért ellentmondás, hiszen a tagállamot terheli az ellátás biztonság felelőssége, és ha a rendszerre irányítói jogkör részben kikerül tőle, akkor ennek a felelősségnek nem tud eleget tenni. És még egy felvetés az irányelvvel kapcsolatban, nevezetesen jelenleg a tagállamoknak van olyan eszköztára, amelyel tudja védeni a fogyasztói jogokat, és az energiaszegénység csökkentése érdekében is tenni tud. A kérdés az, hogy a piaci alapú ellátási árak bevezetése mennyiben korlátozza ezeket a tagállami, egyébként nagyon fontos eszköztárakat. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Uh, before going back to the... Köszönöm szépen. Mielőtt visszaadnám a jelentéstevőnek a szót, hogy válaszoljon, illetve reagáljon, a bizottságnak adnám meg a szót. Van Hasteren úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy reagálhatok a mai vitára. Először is el kell mondani, hogy nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk a hozzászólásokat, mert úgy gondoljuk, ezek mind nagyon fontosak a jövőbeni irány meghatározása szempontjából. Először is megosztanék önökkel néhány szót, néhány gondolatot arról, hogy mi merült fel bennünk a módosítások megvizsgálásakor. Először is az Európai Bizottság két dolog miatt állt elő a javaslattal. Egy, egyrésztről, egyrésztről biztosítani akarjuk, hogy a piac készen álljon a megújulókra, meg, megújulók bevezetésére, elterjedésére. Mindenképpen ösztönözni akarjuk a megfelelő rugalmasságot, Biztosítani akarjuk, hogy minden olyan piaci résztvevő, amely megfelelő rugalmasságot nyújt, szabadon részt vehessen a belső piacon, és hogy ezáltal is biztosítani tudjuk az energiahatékonysági célkitűzések elérését. Ami az elsőbségi hálózati hozzáférést illeti, korábban a megújuló energiák új, energi- új technológiáknak számítottak, most már egyre terjedőben vannak, a kapacitások 60%-át 2030-ig már a megújulók adják. Jelen pillanatban nincsen már lassan értelmük a kivételező rendelkezéseknek az ilyen technológiák esetében. én arra ösztönözném önökönek, hogy gondolják át újra, hogy az az egyensúly, amelyet a bizottság meg akar teremteni a csomagban, az olyan intézkedések között, amelyek a megújulókat előmozdítják, és az olyanok között, amelyek az olyan szabály, ki, kivételek között, amelyek elsőbséget biztosítanak a megújulóknak, nem megfelelő egyensúly-e. Emellett az Európai Bizottság Úgy gondoltam, hogy nagyobb beru, arányú beruházásokra van szükség az interkonnektivitásba. A mai vita kapcsán úgy gondolom, hogy lehet amellett érvelni, hogy a bizottság túl messzire ment ezen a téren. Kérdés, hogy mit kell tennünk ezen a téren, és milyen körülmények között, milyen szigorúbb feltételeket határozhatunk meg az EU-s integráció növelése érdekében. Van, aki százalékos arányban határozná meg az interkonnektivitás mértékének szükségességét. Az Európai Bizottság habozik ezzel kapcsolatosan, mert nem vagyunk biztos abban, hogy ezt EU-s szinten meg lehet határozni, mivel a különböző tagállamok között különböző tagállamokban különböző adottságok tapasztalhatunk. Az interkonnektivitás nem csak abból áll, hogy egy darab kábellel összekapcsoljunk két hálózati részt, hanem sok egyéb más tényezőtől is függ. Meg kell említeni a határokon átnyúló kereskedelmet és másokat is. Mi azt javasolnánk, hogy először is prioritásként kezeljük az interkonnektorokba való beruházást, és másrésztről fontos szemügyre venni azokat a költségeket, amelyeket az eddigi kritériumok nem fedeznek, azért, hogy az interkonnektivitás kapacitását javítás, javítani tudjuk. Ami az erőforrás adekvátságát illeti, az erőforrások megfelelőségét, az Európai Bizottság a megújulók integrációját szerette volna hangsúlyozni, emellett biztosítani szeretnénk, hogy a piacok a beruházások finanszírozása szempontjából megfelelőbbek legyenek, Bizonyos esetekben a túlkapacitást szubszidializáljuk a meglévő szabályokkal. Nagyon fontos, hogy az EU-s, hogy EU-s szinten egy rendszer vizsgálatot vizsgázzunk, vizsgáljunk, végezzünk. Fel kell mérni a kapacitásokat, és egy, egyetlen egy szervezetnek kellene ezt EU-s szinten elvégeznie a különböző tagállamokban szem, előtt kell tartani a különböző régiók és országok specificitásait is. Mindeközben kulcs szerepet játszik egy, e, tehát egy, egységes vizsgálat, amely egységes, harmonizált metodológia alapján zajlik. Az 550-es határértékre térnék most rá. Természetesen elismerem, hogy ez egy, nem egy egyszerű téma, A hatástanulmány főszövegében nem foglalkozunk a hatásokkal, de az Európai Bizottság további tanulmányokat rendelt meg, és ezeket időközben elkészítették, ezeket szívesen rendelkezésre bocsátom az 550-es határérték határ, hat, hatásaival kapcsolatosan. A költséghatékonyság és a kapacitásokra vonatkozó intézkedések költséghatékonysága, Gondoljunk itt, is, itt ismét az 550-es határértékre. Erre külön nem tudott kitérni a hatástanulmány. Ami a Ami a rokokat illeti, ez nem olyasmi, ami a derült égből pottyant elénk. Az Európai Bizottság eh, itt meglévő gyakorlatokra támaszkodik, a, az alulról felfelé építkezés már zajlik. Miközben persze a TSO-k és a tagállamok maguk konkretizálhatják, hogy hogyan működjenek ezek a ROK-ok, vagy ROC-k, és ők határozzák meg, hogy ki működik együtt kivel. Nincs szó arról, hogy az Európai Bizottság egy felülről lefelé építkező megközelítést alkalmazna. Aztán az roc vagy a rokok kapcsán el kell mondani azt, hogy a TSO-k által alkalmazandó technikai ö, specifikációk is a csomag részét képezik. A javaslat Van egyébként megváltozott a megfogalmazás, a decision helyett, tehát a döntés helyett a recommendation, az ajánlás szavaza, ö, szerepel. A rokok ugyanis már végrehajtják a joganyagot, a közösségi joganyagot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezzel a változással teszünk egy lépést hátra a meglévő hatályos jogszabályoktól, Szerintem ez egy fontos elem, ez érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy tényleg ezt akarjuk-e látni a gyakorlatban. Sokan beszélnek ezekről a rokokról, vagy erócékről. Ezek nem teljesen új elemet, képe, nem, te, nem képeznek teljesen új elemet, már meglévő együttműködésekre támaszkodnak. Megadnám a szót a kollégámnak, aki beszélne egyéb aspektusairól az eszmecserének. I have two, two main topic. Köszönöm szépen, két fontos témám lenne. Először is a javaslatunkban a kereslet kínálat elvét próbáljuk megvalósítani. Miután itt általános értelemről beszélünk, lehetnek kivételek, vagyis a árakat a piac és az innováció figyelembevételével kell kialakítani. A második öm, arra vonatkozik, hogy a javaslatokban megfelelő egyensúlyra kell törekedni az európai intézmények és a tagállam között, az adott tagállam között. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy itt nem csak a technikai munkát kell elvégezni, hanem azt hiszem, hogy ennek az új entitásnak a beindításán kell dolgoznunk. Tulajdonképpen a tagállami együttműködést támogatjuk, tulajdonképpen itt a rendszer működtetőkkel való együttműködést kell megerősítenünk. Köszönöm szépen, Belet úr, jelentéstevőként. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék hozzá szólni. Nagyon sok gondolat hangzott el, amikre reagálni szeretnék, és ezeket megpróbálom most összehozni. Természetesen Poch úrral már megegyeztünk arról, hogy találkozni fogunk, és egy kávé mellett megbeszéljük ezeket a kérdéseket. Az Európai Unió, ugye itt a rokokról beszélt, ez nem újdonság számunkra, és nem szeretnénk ugyanakkor aláásni sem a meglévő vívmányokat. Tehát jó megoldást kell kitalálnunk. A prioritás fontos, és ugye itt az egyensúly kérdéséről nagyon sok szó esett. Visznyevska asszonynak azt tudom mondani, hogy szerintem meg tudom őt győzni arról, hogy nagyon sok kollégával kapcsolatban állunk most a vélemény kidolgozással kapcsán. Andrejjel és más lengyel kollégával is tudatában vagyunk annak, hogy bizonyos tagállamokban ez egy mennyire kényes kérdés. Péter Líze is reagált arra, hogy valójában nem arról van szó, hogy be akarnánk avatkozni az energiamix kialakításában. Nem akarjuk a nemzeti kompetenciákba való beavatkozást, viszont azért itt belső piaci aspektusokra is oda kell figyelni, anélkül, hogy konkrétan az energiamix meghatározásába beleszólnánk. Az energiabiztonság az egyik legfontosabb kérdés számunkra, és itt jönnek be a megújuló energiaforrások, illetve az energiabiztonság kérdések. Köszönöm szépen, és teljes mértékben tudatában vagyunk tehát ennek. Jettem, aki asszony utalt arra, hogy hogy néz ki a elosztás, erre Péter Líze és Grosztet asszony is utaltak, nagyon sokan elmondták már, hogy itt egy idéglenes megoldásról van szó, de természetesen a következő évek során is figyelembe kell vennünk a helyzet fejlődését. Amikor innovatív kis projektek kerülnek szóba, akkor a prioritás továbbra is jó gondolat az elosztással kapcsolatban, és nem szabad ezt eleve leírni. Aztán itt a fogyasztóvédelem, a fogyasztók lehetősége arra, hogy okos döntéseket tudjanak hozni, valóban ezzel teljes mértékben egyetértek, és költséghatékonynak kell lennünk. Sirek úr utalt arra, hogy a rugalmasság kérdése mennyire fontos a kapacitásokkal összefüggésben, a gázturbinák, meglévő gázturbinákat fel lehet újítani, innovatív inputnak köszönhetően, és azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás. A kapacitások kérdésének kezelésére. A szubszidiaritás elve is szóba került valóban, de megint csak, hát ez nem a mi célunk, hogy a tagállamokra rá támadjunk és a kompetenciájukba beavatkozzunk. Szó, szó sincs róla, inkább az energiabiztonságra szeretnénk mi utalni, és egyértelmű az is, hogy a fogyasztóvédelmi megközelítés kell a legfontosabb megközelítés legyen, és ebben teljes mértékben egyetértünk. Ezek voltak a legfontosabb felvetések, és a jelentéstevőkkel, árnyék jelentéstevőkkel mi hamarabb fel fogom venni a kapcsolatot ennek a kérdésében. Köszönöm szépen! A módosítások beterjesztésének határideje október 6-a dél. Rendben, utolsó napi rendi pontunk a méhek kérdése, témaköre az európai méhészeti ágazat kilátásai. Van itt egy vélemény tervezett Donánó asszony részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, ezt a témát nagyon fontosnak gondolom, mert a méhek túlélése aktuális téma lesz lett. És ezt a véleményt az Agri szakbizottságnak fogjuk elkészíteni, aki az illetékes szakbizottság ebben a témakörben. Franciaországban a Méhészeti Obszervatórium egy olyan helyszín, ahol ezer kaptáron keresztül tudjuk megvizsgálni, hogy hogyan működik a méhészet a legproduktívabb fajokat próbáljuk továbbfejleszteni. Fontos tehát az, hogy velük is eszmét cseréljünk, és ott is elmondták számomra, hogy az Európai Parlament méhészeti ágazatban való döntéseinek hatása lesz a szektor jövőjére. A legnagyobb aggályokra, kihívásokra kell most megoldást találjunk az európai méhészet jövőjének megőrzése szempontjából. Több kutatóval is felvettem a kapcsolatot, akik szakértői ennek a témának, és megpróbáltam a jelentésemben, a véleményemben kimondani azt, hogy a méhek a biodiverzitás egyik alapvető um, dolgozói, nem lehet őket felváltani, mert uh, ők azok, akiknek köszönhetően a beporzás megvalósul. A méhfajok szelekciójának problémájával kapcsolatban fontos azt látni, hogy milyen betegségeknek tudnak ellenállni. Ugyanakkor fel kell mérni azt is, hogy mekkora károkat okoz a helyi méhfajok eltűnése, vagyis a genetikai eh, sokszínűség csökkenése. Ez pedig betudható a vegyi típusú öm, peszticideknek, amelyeknek egy része igen negatív hatással van a méhekre. Sok-sok ezer eh, állampolgár írt már nekünk petíciókat a nikotinoidot tartalmazó peszticidek betiltása érdekében. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell gondolnunk, és nem csak, hogy helyesen kell értékelni a kialakult helyzetet, hanem a jövőre vonatkozólag konstruktív javaslatokat kell tennünk. A pollinizáció megőrzése illetve az irányított beporzás megoldhatja a jelenlegi problémákat. A méhek eltűnésének problémájával most kell foglalkoznunk, és ugyanakkor a méhészeti termékek eladásán keresztül is hatnunk kell, mert pénzügyi eszközökkel kell segítenünk a méhészeti ágazatot, hiszen a csalásból származó méhek nagyon nagy versenyhátrányba helyezik az európai méhészeket. Fontos a közös agrárpolitika céljainak betartása, például a produktivitás növelése szerintem nem egy jó cél, és olyan biztonságos és egészséges környezetet kell teremteni, amelyben túlélnek a méhek is. A francia méhészeti központban azt láttam, hogy nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy a méhkirálynők élettartalmának csökkenése, ami nagyon aggasztó jelenség, ezt ki kell vizsgálni, és mindenféle módszerekkel a biológiai jellegű peszticidek kialakításán kell dolgoznunk, hogy a neonikotinoidok és a glifozát kivonását meg lehessen minél hamarabb ejteni a mezőgazdaságból, mert ezek elpusztítják a méheket. Európai nem intrúzív vizsgálatokra van szükség, hogy kialakítsuk azokat az indikátorokat, amelyek a mély kolóniák vitalitását hivatottak megállapítani. Ehhez segítenünk kell a méhészeti termékek csalásával kapcsolatos harcot, és ezt a problémát anélkül, tehát ezt a problémát csak akkor tudjuk megoldani, hogyha konkrétan teszünk valamit, nem csak felhívjuk a figyelmet a problémára, és köszönöm szépen mindazoknak, akik segítenek majd a véleményem gazdagításában. Köszönöm szépen. Következnek az árnyék jelentéstevők. Megint is asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönet a jelentéstevő asszonynak, köszönet azért a jelentésért, és saját kutatásokat is végzett, eljárt, a, ellátogatott a régiójában található méhészeti központban, ez nagyon fontos. Nos, néhány módosítót én is be fogok terjeszteni, részben ezek struktúrára vonatkozó módosítók, például az 5-es és a 10-es bekezdések szerintem gyakorlatilag egybe csengenek, úgyhogy lehet, hogy ezt valahogy át kéne struktúrálni. Aztán tartalom, egyes bekezdés, itt vannak megfogalmazásbeli problémák, ezt majd kett, kett, négy szem közt meg tudjuk beszélni. Lehet, hogy fordítási problémáról van szó, meg fogjuk beszélni. Kettes bekezdés, szelekciót említünk, Szerintem nem eh, betegség vagy méhek megbetegedéseiről beszél, kéne beszélnünk, hanem sokkal inkább az egészségügyi problémák szót kéne alkalmazni. Aztán hármas bekezdés szerintem egy kicsit túlságosan erős a megfogalmazás, és nem veszi figyelembe azokat az intézkedéseket, amelyeket a növényvédőszerekkel kapcsolatban már megtettünk, pedig erről mindenképpen beszélni kell. Hatos bekezdés, itt is vannak fenntartásaim megfogalmazásra és az orientációra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy nem veszük figyelembe azokat, kabban, azokat az e-, ökológiai fókusz területeket, amelyek már léteznek a kapon belül. Nyolcas bekezdés, ez talán kapcsolódik a növényvédőszerekhez, egy korábbi bekezdéshez. Hát a cél az, hogy megoldást találjunk a problémára. a tiltott növényvédőszerek helyett remélhetőleg találhatunk más növényvédőszereket. A biológiai növényvédőszerek talán ide tartoznak, ezt is meg tudjuk beszélni. Aztán a méhészek képzése, ez nagyon fontos. Sokszor ez egy hobbi tevékenység, amelyet előzetes tudás nélkül kezdenek el, és hát ez egy veszélyes tapasztalat is lehet, veszélyes kísérlet is lehet, hogyha nincs meg a megfelelő tapasztalat. Én a méhészeti héten mindig nagyon aktív vagyok, mint képviselő. Szerintem erről a hétről is beszélhetünk. Nos, a méz, a méz, a méz elő, a mézt előállító növények, illetve mézt előállító méhek, illetve a vadméhek esetében is nagyon fontos a polonizáció. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ha megengedik, Nos, itt nagyon komoly kihívásokról van szó, minden egyes méhésznek meg kell küzdeni ezekkel a problémákkal. Véleményem szerint nagyon érdekesek ezek az önáltal megállapított kihívások, illetve a biológiai növényvédőszerek kérdése is nagyon érdekes. A lényeg, hogy ezek ne legyenek veszélyesek a méhek számára. Vannak új technológiák, technikák, javítani kell a különböző módszereken, hogy a tisztességtelen verseny ellen küzdjünk. Létezik most sajnos ez a probléma. A méz egy természetes termék, nagyon fontos az erre vonatkozó irányelvet mindenki tiszteletben tartsa. A 2011-es és a 2014 es jogszabályok egészen egyértelműek, külön a méhészeti termékekre vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy megmaradjon a bizalom, meglegyen a bizalom a fogyasztó részéről, tehát biztos lehessen abban a fogyasztó, hogy a méz, amit megvásárol a boltban, vagy bárhol máshol, az tényleg méz, független attól, hogy ez honnan származik, és ki kell szűrnünk a hamisításból származó termékeket. És ez fontos az ágazat szempontjából is, és a fogyasztó szempontjából is. Vannak aztán itt olyan részek ebben a jelentésben, amit nem tudok, amivel nem tudok egyetérteni. Hármas bekezdés szerintem nem tanácsos. A vegyi növényvédőszereket felsorolni csak, mint lehetséges halálozási ok. vannak itt biológiai növényvédőszerek is, vannak olyan szerek, amelyek elvileg jók a környezet szempontjából, tehát környezetbarátok, de a méhek ettől még elpusztulnak tőlük. Nem arról van szó, hogy a biológiai növényvédőszerek jók, a vegyi növényvédőszerek pedig rosszak a, a méhek számára, az egy komoly leegyszerűsítés számos más szempont befolyásolja, hogy mitől pusztulnak el a méhek minden attól függ, na, nagyon sok függ attól, hogy pontosan milyen földrezi területről van szó, milyen a, az éghajlat ezen a területen, illetve ne feledjük, hogy minden növényvédő szer lehet veszély egy méh kolónia számára. Minden egyes növényvédőszer egy nagyon komoly engedélyeztetési eljáráson megy keresztül, és hogyha egy növényvédőszer megkapja ezt az engedélyt, az már önmagában azt jelenti, hogy ez nem kell, hogy veszélyes legyen a méhek számára. Az Európa mező, az Európai Unió mezőgazdasága szempontjából nagyon fontos a méhek tevékenysége, éppen ezért védenünk kell őket, harcolnunk kell minden olyan ellenség ellen, amely olyan jelenség ellen, amely veszélyes lehet a méhek számára. Léteznek vonatkozó jogszabályok, a kapnak is vannak vonatkozó passzusai. Remélem, hogy ezek után kiválóan alakul majd az együttműködés az előadóval, illetve a több kollégával. Föl kell vennünk a harcot közösen a tisztességtelen versennyel szemben, illetve mindent meg kell tennünk, hogy a méhészeti ágazat életképes maradjon. Köszönöm. Köszönöm, Konyecsna asszony következik. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a többi kollégának, a jelentés, a árnyék jelentéstevőknek is a munkát. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne. Ez a szövegtervezet úgy gondolom nagyon jó alapot szolgált a további együttműködéshez. Több olyan kérdés is van, amelyet nem vesz kellően figyelembe a szöveg, néhány dolgot pedig túl, egyszerűs, túl egyszerűen mutat be. Úgy gondolom el kell kerülnünk a, az általánosításokat, mert a méhek nagyon érzékenyek, megfelelő védelmet kell nyújtani a számukra, mert a méhek nélkül az emberi faj túlélése és veszélybe kerül. Emellett pedig az élelmiszer biztonság is nagy mértékben, az élelmellátás biztonság is nagy mértékben függ a méhektől és a beporzástól. Tudom, hogy több országban, a Csehköztársaságban nem, de több másik országban a méhek száma csökkenőben van. Valamilyen módon orvosolnunk kell ezt a helyzetet. Emellett a méhek egyedülálló módon jelzik, hogy milyen állapotban van a környezet, amelyben élnek. Nem csak a peszticidek jelenlétére igaz ez, hanem a sugárzásra, az arszén jelenlétére és más káros elemek jelenlétére is. A méhek ilyenkor jelezhetik, hogy valami baj van a környezettel. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A méhek nem csak mézet állítanak elő. A méz csak egyike azoknak a termékeknek, amelyeket a méhek előállítanak, talán a leg ismertebb ezen termékek közül a méz, de vannak olyan technikai alkalmazású viaszok például, amelyeket nagyon nehéz lenne más módon helyettesíteni. A gyógyszergyártás szempontjából is vannak fontos összetevők, ilyen a propolis. Ezek a nyersanyagok elképzelhetetlenek lennének méhek nélkül, és hát sajnos ezeket a termékeket, anyagokat is hamisítani lehet, nem tudjuk megfelelően ellenőrzésünk alatt tartani ezeket a folyamatokat. Ezek mind-mind nagyon fontos tényezők a méhészeti ágazat számára. Persze meg kell említeni a harmadik országokból érkező importmézet is. Egyre nagyobb ezen importmézek mennyisége itt az Európai Unióban, nem tudjuk megfelelően ellenőrizni ezek minőségét sem. Sokszor olyan mézet importálunk harmadik országokból, amelyek minősége megkérdőjelezhető, amelyek eredete gyanús, és sokszor csak a különböző tesztek mutatnak rá utólag arra, hogy ezek a mézek nem felelnek meg az Európában érvényben lévő normáknak. Előkészítünk majd néhány módosítót, remélem, hogy ezt a kérdést nem fogják politizálni, és szerintem a polgárok érdekeit kell szem előtt tartanunk, amikor ezzel a témával foglalkozunk, mert ha biztosítani akarjuk a túlélésünket itt Európában, akkor a méheknek is túl kell élniük, mert ők elengedhetetlenek. Ami létünk szempontjából remélem nem fogjuk túlpolitizálni ezt a kérdést. Az európai méhészeknek szükségük van arra, hogy az EP foglalkozzon ezzel a témával, szükségük van erre a jelentésre, mert túl régóta várnak egyébként is arra, hogy ez megszülessen. Köszönjük szépen, Évi asszony! Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. A kollégákkal ellentétben én látom azt, hogy egy vélemény egy saját kezdeményezésű jelentés tekintetében nagyon kevés helyet ölelhet fel, úgyhogy az biztos, hogy a jelentéstevő asszonynal nagy részben egyetértek, az ő javaslatai jók, módosításokat fogunk beterjeszteni, ezeknek az lesz a célja, hogy hangsúlyozzuk, mennyire fontos szerepet töltenek be a beporzók és a méhek az ökoszisztémában általában, de főként az élelmiszerbiztonság és az emberi étkezés szempontjából. 2016-ban a FAO készített egy tanulmányt, amely hozzájárul, ahol, amely leírja, hogy a méhek milyen nagymértékben hozzájárulnak a terménybetakarítás növekedéséhez, főként a kis gazdák akár 25%-kal is javíthatnák a termelékenységüket, teljesen ingyenesen egyébként, csak annak köszönhetően, hogy több beporzó rovart vonzanak. Ezen keresztül azért el kellene gondolkodnunk az európai politikák tekintetében, és egy másik fontos módosításunk pedig arra fog vonatkozni, hogy hogyan tudjuk tovább erősíteni azt, hogy hogyan lehet a neonikotinoid tartalmú peszticideket betiltani teljes mértékben. Európában már sikerült kisebb lépéseket tennünk, amelyek ebbe az irányba mutatnak, de ez még nem elég. És hát ugye több ezren felhívták a figyelmünket petíciókon keresztül is arra, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Szerintem most már nem várhatunk, több száz tanulmány bebizonyította már azt, hogy 23%-kal nagyobb a halandósága ezeknek, azoknak a méheknek, amelyek a szennyezett területeken tevékenykednek a kontrollcsoport méhekhez képest. A méhészeti ágazat nagyon fontos a gazdaság és a mezőgazdasági átmenet szempontjából, és azt hiszem, hogy a természetes és fenntartható mm, gyakorlatra kellene alapoznunk mindent. Grosztet asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, sok-sok éve, tulajdonképpen már évtizedek óta a frakciónk beszél erről a témáról. Hiszen az Európai Unióban a méhészeti ágazat nagyon fontos szerepet tölt be. A legöregebb parlamenti, vagy legrégebbi parlamenti képviselőink még bizonyára emlékeznek Astrid Lulingra, aki nagyon sokszor felszólalt ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És ma, hát tényleg láthatjuk, hogy a mezőgazdaságnak figyelembe kell venni ezt a szektort, és azokat a kihívásokat, amelyek ezt a szektort sújtják. Beszéltünk a méhek halandóságáról, egyébként sokszor beszéltünk erről már itt ebben a szakbizottságban is, ebből fakadóan a, méh, a méztermelés túl alacsony szintű Európában, importra szorulunk, és az, amit ma méznek hívunk, az import méz, nagyon sokszor nem is méz. Tehát azt hiszem, hogy a, itt mindenképpen tájékoztatnunk kell a fogyasztókat is ezzel kapcsolatban. Megint ezt asszony, aki árnyékjelentéstevője ennek a témának, már elmondta a véleményünket. Néhány gondolatot ki kell majd egészíteni, pontosítani kell. legfontosabb az, hogy kommunikáljunk, akik például Franciaország déli területén néhány kezdeményezést beindítottak, nagyon jó eredményeket mutattak fel, és ennek érdekében az egész méhészeti ágazatot professzionalizálni kell, különböző gyakorlatokat kell bevezetni, képezni kell a méhészeket, és tovább kell ezt az irányt erősíteni. Én azt hiszem, hogy ez a mi feladatunk. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, osztott asszony. Elíz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek François Grosztetel, illetve ugye utalt a Ulinggal. Bizony, bizony, a méhek már nagyon régóta jelen vannak itt a parlamenti vitáinkban. is asszonynal is egyetértek. Ugye a B-Week júniusban került megrendezésre itt a parlamentben. Oda meghívtunk méhészeket, illetve egyéb, a ágazat egyéb képviselőit is. Egy saját kezemési jelentésnek elég komoly korlátai vannak, illetve egy véleménynek is, hát egész egyszerűen hosszbéli megkötések vannak. Ami a formát illeti, nos, egyetértek Megginis asszonynal, bizonyos dolgokat szerintem egy kicsit összébb lehetne fogni, hogy így újabb helyhez jussunk. A szemantikát is lehetne egy kicsit még tovább fésülni, és vannak dolgok, amik vannak dolgok, amik nem szerepelnek még a szövegben, a neonikotinokat mindenképpen föl kéne tüntetni itt a szövegben, ez fontos a méhészek számára. Tudjuk, hogy a neonikotinodok nagyon fontosak a méhek számára, hiszen ezek mérgezőek, és nem tudom, hogy tudják-e, hogy legalább 5 millió európai polgár mondta el a véleményét ebben a témában, hogy ez az anyag mennyire mérgező a méhek számára. Még van két-három dolog, aminek szerintem benne lenne a helye ebben a véleményben, talán módosítókon keresztül írhatnánk erről a habitát, a különböző megbetegedések, klímaváltozás, ezek a témák, nem tudom, hogy beleférnek -e ebbe a véleménybe. Aztán van egy másik fontos dolog, kutatás, illetve megfelelő statisztikák, adatok. A bizottságnak van egy listája a veszélyben lévő méhfajtákról. A 2000 Európában élő fajból 1000 veszélyben van. Egyébként nagyon nagy statisztikabeli különbségek vannak, itt aztán elég nehéz ezt a, az adatokat, megbízható adatokat összegyűjteni. Tehát úgy gondolom, hogy pontosan kell felmérni a veszélyt, a kockázatokat, illetve hadd mondjam el, hogy ezen a júniusi b weeken felállítottunk egy platformot, és a platformnak lenne az a feladata, hogy a megfelelően megbízható statisztikákról gondoskodjon. Lesznek majd módosítanom, de szerintem nagyon jó lesz majd az együttműködés itt magunk között, nem tudom, hogy miért van ez így, hogy minden jelentéstevő és árnyék, árnyék jelentéstevő nő, de hát a Biwiket is csupán nő rendezte, ez már csak így alakult. Köszönöm. A bizottság következik. Sápsz úr. Thank you, uh, Chair, and um, also thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek is, hogy elkészítette ezt a folyamat, fontos szövegtervezetet, illetve ilyen fontos ajánlásokat fogalmazott meg egy ilyen ágazat számára, amely a szívügyünk. Tudjuk, hogy a méhek mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak, nagyon körültekintően kell bánnunk velük, mert elengedhetetlenek, kulcsfontosságúak az egész mezőgazdaság szempontjából, beporzókként. Ez igaz a domestikált méhekre és a vadon élő méhekre egyaránt. Tudjuk, hogy a méhészet nagyon fontos szerepet játszik a helyi gazdaságokban, a vidéki területeken, és mindannyian azon dolgozunk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a beporzók számára támogatni szeretnénk a méhek élőhelyeit, szeretnénk azokat megvédeni, különösen olyankor, olyan időkben, amikor az élelemellátás nem megfelelő. A magunk részéről néhány dolgot említenék. Sok minden elhangzott már, McGinnis asszony külön kiemelte, a komagri vitában felmerült javaslatokról. A közös mezőgazdasági politika, a közös agrárpolitika kapcsán több eszközzel támogatjuk a méhészeket. Van egy külön költségvetési sor, ami, amely az apikultúra programokra vonatkozik. 36 millió euróra rúg ez az eszköz évente. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy helyenként sikerült már megnövelni a mély populációt az elmúlt két év során, és egy közös tendencia mutatkozik abban, hogy a méhészek élnek ezekkel a támogatási lehetőségekkel, kibővítve a méhészeti tevékenységüket is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kap három különböző intézkedés és eszköz révén már most támogatást nyújt a környezet szempontjából. azt asszony beszélt a zöldítési intézkedésekről. Szerintem minden, ami a cross-compliance alá tartozik, a jó mezőgazdasági gyakorlat alá, az mind-mind ide sorolható, Mindezek az eszközök, intézkedéseket már most is segítenek abban, hogy megerősítjük és megvédelmezzük a méhek élőhelyét és környezetét. De igazat adok önöknek abban, hogy nagyon oda kell figyelnünk erre a témára, különösen ami a növényvédelmet, a peszticideket és a méheket illeti, illetve ezek összefüggéseit. Egy nagyon szigorú jóváhagyási eljárás van érvényben, Tudjuk, hogy a jóváhagyásra csak akkor van lehetőség, ha kiderül, hogy a vonatkozó termék nem okoz kárt az emberek vagy az állatok egészségében. Mi az Európai Bizottság részéről nagyon körültekintően nyomon követjük ezeket az összefüggéseket, folyamatosan nyomon követjük a helyzetet, Említették a neonikotinoidok problémáját is, ahol korlátozást, illetve tilalmat rendeltünk el bizonyos termékekre vonatkozólag az EFSA, ér, EFSA értékelésének eredményeképpen. Ez a megfelelő irány, hiszen mindenképpen ö, szükség van a tudományos világ támogatására, hogy ö, ne kerüljünk tévútra egyik vagy másik irányba. Aztán a hamisított mézek, a méz minőségének kérdése, és az európai piacra kerülő mézre vonatkozó normák és a címkézési normák. Mi az Európai Bizottság részéről tisztában vagyunk azzal, hogy gondot jelent az, hogy cukrot vegyítenek bizonyos mézekhez, technikai korlátokba ütközünk. A DG Santé részéről a kollégák folyamatosan dolgoznak ezen a kérdésen. Egy EU-s koordinált ellenőrző tervet alakítottunk ki a 2015-ös 17-es időszakra. Mindenki ismeri ennek a, az eredményeit. Egy dolgot emelnék ki csupán. Összességében a, az eredmények arra mutatnak rá, hogy Mind az Európai Unióban, mind a harmadik országokban egyre terjed az a gyakorlat, hogy ö, cukrot kevernek a mézekhez. Együtt kell működnünk egymással, és együtt kell működnünk a tagállamokkal is, hiszen végeredményben nekik kell az ellenőrzéseket végrehajtaniuk. És ők azok, akik végeredményben ezáltal szavatolni tudják a méz termékek minőségét. Felszólítanék még egyszer minden szereplőt arra, hogy működjön együtt a többi, többi szereplővel, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy a helyzetet elfogadhatóbbá tegyük a polgárok számára. És nem csak a polgárok, hanem a gazdák e, és a méhészek számára is köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig végezetül a jelentéstevő Dornán asszony. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, minden felvetésre reagálni fogok. Megínesz asszony, köszönöm a megjegyzéseit. Természetesen a struktúrákon lehet módosítani, ami pedig a kapot illeti, valóban figyelembe kell venni a védett területeket, de más területeket is. Emellett a vadméhekre történő utalást is beépíthetjük a rendszerbe. Piesá úr, egyetértek önnel, hogy a méz az természetes termék kell, hogy legyen, és a fogyasztók bizalmával nem szabad visszaélni, ezért több pénzre van szükség. Én nem is, csak a peszticidekről beszélek. A glifozát továbbra is engedélyezzük, pedig ez is nagyon rossz hatással van a méhekre. Konyecsna asszony, azt gondolom, hogy szeretném, el, hogyha el tudnánk, el tudnánk fogadni ezt a jelentést a méhek és a saját magunk jól felfogott érdekében, ezért konszenzusos megoldásra törekszem. A méhészeti termékek sok mindent felölelnek, méhviasz, propolis, stb. De az biztos, hogyha erről nem esik szó, az nem az én hibám lesz, mert én ezt szeretném bevenni. Évi asszony, önnek is köszönöm a módosításokat, várom az ön módosításait, és szeretném beépíteni őket a jelentésemben. Meg kell hallgatni az embereket, a petíciókat, amelyeket az Európai Parlament képviselőihez írtak. Grosztet asszony, az ön frakciója minden bizonyja nagyon aggódik a méhek iránt, és ez önmagában nagyon jó, de azért a produktivitás központú megközelítés, amelyet a kap támogat, nem járul hozzá a méhek tovább éléséhez. A glifozát és más peszticidek alkalmazása nem koherens a méhek megőrzésének gondolatával. Rísz asszony a neonikotinoidokról valóban szót kell esni, ejteni. Ezeknek egy része egyébként be is van már tiltva, szólva. Ez egy nagyon fontos szöveg, és remélem, hogy a frakciók majd meg tudnak állapodni, és ezért a módosításaim között a különböző méhészeti betegségekről is szót fogok ejteni, illetve a neonikotinoidokról. A bizottsághoz pedig azt szeretném mondani, hogy sajnos, hát ugye a bizottság most nagyon sajnálkozik, pedig ő az oka annak, hogy ez a helyzet kialakult, ugye a kap jelenlegi rendelkezéseinek köszönhetően, 36 milliót adunk a kapon keresztül a méhészeknek, hát azért már ne haragudjon, de ez egy vízcsepp a tengerben, egy csepp a tengerben, amikor arról a sok milliárdról beszélünk, amit például akár csak Franciaország éves szinten befizet az EU-ba. Igazi változásokat várunk, nem csak egy kis, valami kis megbelengetett kis segítséget. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Módosítások beterjesztésének határideje október 3. Szakbizottsági szavazás október 19. Köszönöm szépen. És azt hiszem, hogy eljött az ebéd ideje. Next meeting. Következő találkozunk október 3-a.